Yeah vprašanje ravno glede teh copyright zadev, glede Google in teh se že tudi na I want to start, but I cannot start because the rapporteur isn't here.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 Good morning. I am, I'm start... Jó reggelt kívánok! Néhány észrevétellel szeretném kezdeni a mai ülést. Jó reggelt egyébként mindenkinek. Kérem, hogy olvassák el alaposan a koordinátorok tegnapi döntéseiről szóló beszámolót, ott van a számítógépükben, átküldtük, és hogyha bármilyen megjegyzésük van, akkor kérem, hogy az ülés végén jelezzék, ha valamilyen mondandójuk van. Az ülés végéig kell ezt jóvá hagynunk. Úgy látom, hogy Helga Trüppel megérkezett. Helga, foglalj helyet, és akkor elkezdhetjük a szavazást. 2010-es költségvetéssel kezdenénk, van néhány módosításunk. Megadom a szót Helgának. Tiéd a szó, Helga. Jó reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim! Általánosságok szintjén ismét szavazunk a programjaink és a mi területünk számára rendelkezésre álló pénzekről, a költségvetésről. Tegnap Odil Kentennel folytatott eszmescsere során kiderült, hogy a kultúra és az oktatás területére szánt összegek túl alacsonyak. Ezt azért mondom el, mert a 2010-es költségvetés még nem tudja igazán betölteni a szerepét, de a következő áttekintés felülvizsgálat a review után, amikor majd megnézzük, hogy honnan származnak az európai források, és hova, milyen területekre fordítjuk a legnagyobb összegeket. Nos, akkor majd itt a Kulturális Szakbizottságban egy nagy vitát kell lefolytatnunk, és világosá kell tennünk, hogy a kultúra, az oktatás, a média, a kommunikáció számára szánt összegek nem kielégítőek, és hogyha a világban az EU megméltóbb helyet akar betölteni, akkor több pénzre van szükség, és a tagállamok kormányaival. Nyilvánvalóan miatt sok vita lesz. Remélem, hogy legalábbis az itt dolgozó kollégák a megfelelő politikai szerepet majd betöltik ennek kapcsán. 2010-es költségvetésre rátérve, nagyon merevek eh, az előirányzatok ezen a területen, mégis megpróbáltuk a maximumot kihozni ebből, hogy világosá tegyük, mennyire fontos számunkra a kommunikációs politika. Az elmúlt években voltak eh, új kezdeményezések, több hálózatépítés, eh, a TV állomásokkal, újságírókkal, a média képviselővel jobban akarunk együttműködni, kommunikatívabbá akarjuk tenni Európát, és nem csak a választások idején, vagy milyen vasárnapi prédikáció szintjén, hanem a mindennapok valóságában nyilvánvalóvá akarjuk tenni, hogy az Erasmusszal, az oktatási programokkal valóban egy nagy pluszt teremtettünk, hiszen ez közvetlenül helyben éri el a polgárokat, és akkor nem lehet felvetni, hogy Európa túl messze van. Nem, ezek olyan pénzek, amelyeket közvetlenül fel tudnak használni az emberek, a fiatalok, ezt rögtön érzik, tudják, hogy Európában mobilak lehetnek, nyelveket tanulhatnak, megismerhetnek más oktatási rendszereket, és azután a gyakorlatban, a munka, a tanulás mindennapjaiban is kialakíthatják az európai tudatot, öntudatot. Másik fontos elemeket is szeretném kiemelni, mik az alapjaink, az alapfeladataink, mik a kísérleti projektek, amelyek eh, most az előkészítő szakadban első olvasatban vannak még. Itt elsősorban az újságírók határon átnyúló mobilitása egy új eh, elem. Miután itt a Kulturális Szakbizottságban a költségvetést eh, első olvasatban tekintettük át, több módosító indítvány érkezett a kollégáktól, mindegyikkel egyetértek, ezek pontosítják a szöveget világosabbá, egyértelműbbé teszik a közös céljainkat. Csak egyet ellenzek, egy másikat pedig visszavontak, azt, sem ellene, azt is elleneztem volna, úgyhogy arra számítok, hogy harmonikus módon zajlik majd le a szavazás. Köszönöm szépen. Azt hiszem, akkor nem is kell megítnunk a vitát erről, hiszen már eh, az első körben lefolytattuk a vitát. Azok, akik, eh, azt hiszem, Delli asszony, eh, ő nincs is itt, tehát akkor nem is emelhet panaszt, hogy nem értékeltük pozitívan az ő módosító indítványát. Térjünk rá akkor a szavazásra. Megkapták a listát, a szavazó listát és elegen vagyunk jelen ahhoz, hogy szavazzunk. Kilenc néppárt, öt szocialista, négy zöld, és így tovább, tehát itt kielégítő a létszám. És az függetlenek is képviseltetik magukat, igen. Megvan a szavazólista, egyes bekezdés, első módosítás, ki van mellette, Köszönöm. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második bekezdés, kettes módosítás Koszta mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk. Harmadik bekezdés, ötös módosítás mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos bekezdés, hatos módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik A bekezdés, hetes módosítás mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik eh, bekezdés, nyolcas módosítás mellette, ezt meg kell számolnunk, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6A, 9-es módosítás mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6B, 10-es módosítást visszavonták, 11-es módosítás mellette, köszönöm ellene, elfogadtuk egy tartózkodással. 6A, 12-es módosítás mellette, köszönöm ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6A bekezdés, 13-as módosítás mellette, köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás, elfogadtuk. Akkor szavazunk zárszavazás, ki támogatja Tüppel asszony javaslatát. Köszönöm. Ellenszavazat, tartózkodás, Köszönöm, egyhangulag elfogadtuk. Nagyon köszönöm Helga Trüpülnek. Rátérhetünk a második napirendi pontra, a teljesülésen ez a kilencedik napirendi pont, az Európeána következő lépések, intézkedések. A szeptember második ülésen Helga Trüppel volt a jelentéstevő, illetve őt jelöltük a jelentés elkészítének. Az európeana az Európa Online könyvtára, múzeum és levéltári funkciót tölt be. 2008. novemberében a bizottság digitális könyvtár kezdeményezésének kapcsán nyílt meg, a célja az, hogy Európa kulturális és tudományos örökségét hozzáférhetővé tegyük az interneten. A jelentés lehetővé teszi számunkra, hogy hozzászóljunk ehhez a nagyon érdekes projekthez, és megpróbáljuk megítélni, hogy a jövő szempontjából milyen jelentősége lesz ennek. Nagyon fontos témákat tartalmaz ez, tartalmilag, hogy mi legyen hozzáférhető az Európeánál, hogyan szerveződjön ez meg, hogyan vezess, irányítsuk, ki fizesse, tehát az egész hogy működjön. Ma egy első eszmecserét szeretnénk lefolytatni, és gondolom, hogy Trüppel asszony néhány útmutató gondolattal indítja el az eszmecserét. El kell gondolkoznunk azon is, hogy ez összefügg a szerzői jogok, a Google kapcsán folyó vitával, és eh, itt saját magunknak kell még eh, ütni a vasat annak érdekében, hogy a jó úton haladjunk, és eh, a Google-nek és másoknak ne rossz jelzéseket adjunk. November 30-án kerül beterjesztésre. Igazából a jelentés ma ez egy első vita, és remélem, hogy egy nagyon izgalmas eszmecserét fogunk lefolytatni, és 30-ánra már egy átfogó képet kapunk arról, hogy mit gondol a e, csoportunk erről a témáról. Helga! Köszönöm, és köszönöm szépen a bevezető szavakat is. Az utolsó ciklusban Marie-Hélène konzervatív képviselő, készítette el az összes jelentést ebben a témában. Ez az előkészítés szakasza volt az Európának. Megszületett a politikai egyetértés. Igen, az Európai Unió akar, érte akar hozni egy közös digitális könyvtárat. Ez egy nagy, nagyon ambiciózus projekt, és ilyen projektek kapcsán mindig is nagyon sok kérdés vetődik fel és nem utolsóban a források kapcsán mennyi pénzre lesz szükség. Ezzel egyidejűleg azt is szeretném hozzátenni, hogy magán szervezetekkel, koncernekkel, ne azt mondjam, mono, olyan monofóliumokkal, mint a Google, akik ezt a terepet uralják, és már olyan messzire jutottak a saját digitalizált könyvtáraikkal, ami részben jogilag rendben van, részben viszont nincs, és a Google a e-book settlement ügye is ezt jelzi. A Google az utolsó években nem csak olyan könyveket digitalizált, ahol már nem lehet, nem él a szerző, vagy nem lehet megtalálni, hanem élő európai és amerikai szerző könyveit is, akikre még vonatkozik a szerző jogvédelem. Ilyen könyveket is digitalizáltak, és azt mondták, hogy ez most a nagy kulturális örökség, örökségként hozzáférhetővé válik ezzel szerintem jogosan is nagyon sokakat e, magukra haragítottak, elsősorban a szerzőket, akiket nem kérdezték meg arra, hogy beleegyeznek-e a könyveik digitalizálásába. És a Google tulajdonképpen a jogok tulajdonosai a szerzők feje fölött e, csinálta ezt meg. Az amerikai szerzői jog sokkal puhább és más felépítésű, mint sok európai e, szerzői jogi rendszer. Ott kinn a fair use a fő elv, és Európában, a tagállamokban a szerzői jogok sokkal szigorúbbak. Éppen ezért az amerikai, de még az amerikai rendszerben is azért nagyon összetett, amit a Google csinált. A bizottság tárgyalt a Google képviselőivel, és sok európai intézménnyel is, könyvtárakkal, akik együttműködnek a Google-lal, olyan könyvtárakkal, akik ezt az együttműködést elutasítják, írókkal, kiadókkal, publicistákkal, tehát mindazokkal, akik foglalkoznak ezzel a témával. És ez lesz az én jelentésem fő irányvonala is, amit majd november 30-án nyújtok be, könnyebb hozzáférés az internethez, de erőteljesebb, erősebb jogok, ez lesz a mottom. Még sok konzultációt kell lefolytatnom, a hozzáférés nyilvánvalóan könnyű kell, hogy legyen easy access, de a teljesen ingyenes hozzáférés a kulturális örökséghez azért nem jelenti azt, hogy, hogy minden pénz, minden fizetség nélkül teljesen ingyen. A társadalmi politikai vita kapcsán, ugye a svéd kalózpárttal és a német kalózpárttal is konzultáltunk, és ezt a kérdéseket még alaposan át kell rágni. Azt hiszem, hogy valóban a kulturális javak, a kulturális tartalmak, a kreatív tartalmak, a szellemi tulajdon termékei kapcsán biztosítani kell a digitalizáció időszakában, hogy ezek hozzáférhetők legyenek az interneten, de azok, akik meg akarnak élni, akiknek meg kell élni ezekből a művekből, mert csak ebből tudnak megélni, tehát sok polgári foglalkozás kapcsolódik ehhez, az ilyen embereknek a szellemi tulajdon jogát nem lehet tönkretenni a digitalizációval. És ehhez kapcsolódik ez az egész társadalmi vita, az internetközösséggel, a, ezekkel a úgymond kalózókkal, akik ezt máshogy látják. A tudás, az ismeretek áramlását ingyen hozzáférhetővé kell tenni, az emberek számára mondják ők, csak ez az egyenlőség alapú megközelítés. Ezen nem, értünk, nem értek egyet, mert új, érdekes tartalmakat, kreatív tartalmakat, szellemi termékeket a hálóra csak akkor tudunk felvinni, hogyha az emberek, akik ezeket megalkotják, ebből megélhetnek lehet, hogy néhány év múlva már nagyon sok reprodukció lesz, amihez mindenki hozzáfér, de ezek nem új kreatív tartalmak. És elsősorban, ha a szerzők ebből nem tudnak megélni, akkor tönkre tesszük a kulturális sokszínűséget. Ez a célunk, tegnap Odél Kentennel beszéltünk erről, kulturális sokszínűség, a munkánk egyik alappillére. Egész Európában ezért küzdünk, és a külpolitikánkban is Európa úgy lép fel, hogy a kulturális sokszínűség nagyon nagy érték, és ezt a különböző politikai területen is képviselnünk kell ezért az e, európai a projekt felépítését is ebben a kontextusban kell látnunk. Hol tartunk most? Ahol, ahogyan Pakasszony elmondta, 2008-ban kezdődött igazán a munka. Most elkészült az első lista arról, hogy a tagállamok e, hogyan járultak hozzáhez. Franciaországban legfelül a legtöbb digitalizált terméket már e, beadta a rendszerbe, és Franciaországra jut 40 ha jól emlékszem, a többi ország egy vagy két százalék körül van, vagy az alatt. Nagy tehát a feladatuk, a tagállamoknak többet kell tenniük azért, hogy az európai polgárok az európai kulturális örökséghez a világhálón és az Európiánán keresztül hozzáférhessenek. A nagy különbség az Európeána eddigi története, amit én helyesnek tartok, és a Google között az, hogy itt nem a jogtulajdonosok akarata ellenére digitalizáljuk a műveket, mint a Google azt teszi. Ugye a 20. század egy nagy kulturális fehér volt, mert itt még szerzőjogi védelem alatt vannak a művek, a könyvtárak és más kulturális intézmények, akik rendelkeznek ezekkel a jogokkal, a jogtulajdonossal és a a kell, hogy tárgyaljanak, hogy ezek megfelelő javadalmazásban részesüljenek akkor, hogyha a műveiket digitalizálják. Ez a másik társadalompolitikai megközelítés, és ez teljesen más, mint a Google megközelítése az perenkívüli egyességgel, amit a Google most próbál, majd október 7-én születik dönt, született volna döntés, de a Google végül is ezt vissz, visszalépett, és november 6-án lesz az USA-ban egy nagy meghallgatás az e-book settlementről, tehát az elektronikus könyv egyességről. Azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen előrelépés ebben az egész vitában. Véleményem szerint, és most jön a másik nagy tézesem, tézisem, az Európeána projekttel az európai modellt akarjuk megalkotni, ezt egy szociális vagy államilag szabályozott modellek is hívhatjuk. Hogyha azt akarjuk, hogy legyenek ilyen közintézmények, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudunk mi itt a tagállamok az EU-ban megfelelő forrásokat biztosítani ehhez és most nem akarok itt nagyon politikai élességgel szólni, de amikor pár héttel ezelőtt a bizottság szervezett egy meghallgatást az összes érintettel és a Google-al, Réding asszony, az technológiáért felelős biztos asszony, még mielőtt a meghallgatásnak véget ért, egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nincsenek erre források, és ezért egyszerűen a Google-al kell ezt együtt megcsinálnunk. Hát én nem szeretném, hogy ilyen gyorsan erre az eredményre jutnánk. Először szerintem vitatkozni kell erről, hogy nem tudunk-e, nem akarunk-e létrehozni a saját kulturális örökség és a 20. századi művek számára egy ilyet megteremteni, még mielőtt ilyen monopolistának, mint a Google adnánk az összes lehetőséget erre. Reding asszony, tehát szerintem elsietettem foglalt állást, és ezért nagyon jónak tartom, hogy most megszületik itt ez a jelentés, és a Kulturális Szakbizottságban ezt megvitatjuk. Mert úgy gondolom, hogy néhány alapvető kérdésre kell itt először választ adnunk világosá kell tennünk, hogy mi az érdekünk, kulturális sokszínűség a mérce, E, piac, szabályozott piac, nem egyszerűen az ilyen kulturális, érzékeny kulturális javakat e, oda dobni egy új e, monopolistának bármilyen kreatív és jó legyen az, de nem tárgyalások során megszületett kondíciók mellett ezt egyszerűen odaadni nem. Ezért Amerikában sem ment ez az ügy olyan simán, és ez nagyon fontos az európaiak számára, különösen a tagállamok beli kultúra, politika, kultúrpolitika számára. Ezért nagyon behatóan kell nekünk is ezzel foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hagy kérjem meg akkor a kollégákat, hogy osszák meg velünk a gondolataikat. Martin képviselő az első, aki szót kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelentéstevő asszony azt gondolom, hogy kiváló és alapvetéseket felvonultató bemutatót hallottunk, de ezen felül a téma is rendkívül jelentős. Gyakorlatilag mindez, amit elmondott, nem halljuk sajnos a képviselő urat. Muss ich nochmal anfangen, oder ist es... Kezdjem előről? Meggyógyult a mikrofon. No, tehát sokan ö, tudunk erről a témáról, hallottuk a szakértői véleményeket, és a fiatalok körében gyakorlatilag az internet használat egy teljesen magától értetődő dolog, de helytelenül értelmezik a felhasználás formáit és a tartalmat. Fontos volna, hogy ezen a területen azok, akik ezekkel a központi kérdésekkel foglalkoznak, jobban hallhatóan elmondhassák a véleményüket itt Európában, és azon kívül is. Én új vagyok itt a szakbizottságban, de érdekel, hogy az alternatív finanszírozás formái a Google-től függetlenül hogyan működhetnének, milyen működési formákra, mechanizmusokra lehet számítani nyilván arra támaszkodva, amit ő mondott, és ismerve a nagy amerikai internet vállalkozásokat, az ön szempontjából jelentéstevő asszony, vagy akár a szakbizottság szempontjából van-e tehát elképzelések, elképzelés arra vonatkozóan, hogy egy enciklopédia Európeánát fel tudnánk-e állítani? Nem tudom, hogy tud-e tájékoztatni bennünket arról, hogy erre vonatkozóan folytatott-e eszmecserét, tárgyalásokat, hiszen ugye nagyon szép nemzeti könyvtárak vannak nagyszerű tartalmokkal, így Ausztriában is. És a jelenlegi konstrukció szerint nem megoldható nemzeti szinten ez az elképzelés, amit ő elővezetett. Tehát Trüppel asszony a Reading Google koncepcióval szemben milyen koncepciót tudna felvázolni, és ahogyan ön is szólt erről az expozéjában, ugye a mostani költségvetésünk alapján kell gondolkodnunk a következő programozási időszakra vonatkozóan. Van-e tehát már rögzített sarokpont, és amennyiben ez nyilvánossá válik, és el tudom fogadni, természetesen támogatnám. Hátú, hátú asszony. Non, c'est celui-là. Euh, oui, euh, merci Elga de, de, de ce que vous avez. Igen, köszönöm szépen, Helga. Kedves kollégák, ha megengedik, akkor én szeretném a vita középpontjába tenni azon személyeket, akiknek nehézséget okoz az olvasás. Legyenek azok rosszul látóak, gyengén látóak, analfabéták, vagy kevés iskolázottsággal rendelkezőek. Kérdésem az, hogy valamit előirányoztak-e az ő segítségükre. Például Franciaországban jelenleg azon dolgozunk, hogy kialakítsunk olyan olvasókönyveket, olyan CD-ket, amelyeken színészek olvassák fel a különböző műveket, és így módon ezen gyengén látókat hozzá tudjuk juttatni ezekhez a művekhez. Ez lenne tehát a kérdésem. Köszönöm. Senior Skoria. Skoria képviselő. Sí, grazie. Io eh, condivido eh, ciò... Köszönöm szépen. Trüppel asszonynak a gondolait osztom. Valóban szükség van arra, hogy egy olyan partnere találjunk, amely nem azonos a Google-lal. És ez a partner jó lenne, hogyha a közintézmények köréből kerülnek ki. Azon felül, ami a költségvetési tervünkben szerepel, mármint a parlamentiben. Számításokat végeztek-e arra, hogy látható legyen, hogy milyen forrás áll rendelkezésre, azért, hogy valamilyen közintézményi partnere találhassunk, sőt, akár többre is. Máskülönben osztom azt a gondolatot, amelyet az előttem szóló képviselőasszony fogalmazott meg, nevezetesen szükség lenne arra, hogy bevonjunk a felhasználó körbe olyan személyeket is, akik különböző fogyatékosakkal rendelkeznek, azért, hogy ők is hozzáférhessenek a digitális könyvtárhoz. Köszönjük szépen, Fiszász képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a kollégáknak is mindezen észrevételeket, amelyekkel a témával, amelyeket a témával kapcsolatosan megfogalmaztak valószínűleg ez a kérdés a legfontosabb kérdés a mai napi rendben, nevezetesen az új technológiákat hogyan tudjuk felhasználni, hogyan tudjuk továbbá támogatni az alkotókat az Európánán keresztül, és általában véve az internet segítségével mindenki ismeri a svéd esetet, mindenki ismeri a kalózsággal kapcsolatos problémákat. Spanyolországban például a kalózók hát rendkívül erőteljes tevékenységet végze, végeznek, nagyon agresszíven. Igazániból a fiatalok nem is tudják, hogy ezzel ártanak. Ugye akkor, amikor egy fiatal egy piacon vonul végig és ellop egy almát, akkor ez semmiség a számára, és ugyanígy gondolkodik akkor is, akkor az interneten kalózkodik a mi szakbizottságunkban, de a jogi szakbizottságban is világos, hogy ezt a kérdést meg kellene vizsgálni. Annak is tudatában vagyok, hogy kész megoldás nem áll a rendelkezésünkre. Ripszops nem tudunk semmiféle megoldást leemelni. Ott van ugye a szerzői jognak a teljes kérdésköre, a letöltéseknek a kérdésköre, és így tovább. Egy biztos, hogy egyéb forrásokra kell szert tennünk, tehát van itt a Google, de ezen kívül más lehetőségek is nyilvánvalóan léteznek. A madridi régióban ö, jól megismertem azokat a pénzügyi gondokat, amelyek ott jelentkeztek akkor, amikor ö, kulturális miniszter voltam, és tudom, hogy egy ilyenfajta projekthez rengeteg forrás szükségeltetik. Éppen ezért nagyon hasznos lenne, hogyha a szakbizottságunkban felvetnénk a kulturális mecenatúrának és a kérdését is. Ezt is körbejárnánk, kulturális szempontból, oktatási szempontból is, és a koordinátorunkon keresztül szeretném felvetni a következőt. Jó lenne, hogyha a parlament egy olyan jelentést rendelne meg, egy olyan jelentést készítene gyakorlatilag, amely az európai mecenatúráról szól, vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami már egy témában feldolgoztatott a parlamentben, és ezen kívül összehasonlításokat is eszközöljünk. Például mi történik a medszenatúra területén Amerikában. Ha nem így járunk el, ha a vállalatokat nem mozgosítjuk, akkor sok gondunk lesz Európában és a kultúrában általában véve. Elhálen asszony, köszönöm szépen Trüppel asszonynak ezt az első állásfoglalást, az első jelentés vonatkozása, mert ez egy tényleg nagyon fontos kérdés, a könnyebb hozzáférés témája, irodalomról beszélünk, ugye az oktatás központi problémája. Hiszen tudjuk, hogy az irodalomhoz való hozzáférés, az, a, a képzés az oktatásnak nagyon fontos eleme. Nagyon lényeges lenne, hogy a rendelkezésre álló hozzáférhető megjelent anyagokhoz hozzá lehessen férni, és minden erőfeszítést meg kell tennünk ahhoz, hogy ezt az elképzelést megvalósíthassuk. Beszélt a szerzői jogról is. Tudjuk, hogy a Google-lel való tárgyalások során a kikristályosodó vélemény az, hogy gyengítsük ezeket a jogokat. Ezt nem lehet megengedni, hiszen újabb műveket, a kreativitást kell támogatni, és ez nem megy akkor, hogyha ingyenesen hozzáférhetővé válnak ezek a művészi tartalmak. A könnyebb hozzáférés tehát nem azt jelenti, és ebben támogatom önt, hogy ingyen és bérmentve úgymond férjünk hozzá ezekhez a tartalmakhoz. A fiatalok körében sokszor úgy tekintenek erre a területre, hogy igazságtalan az, hogy fizetni kelljen, mert almát nem lopnának ezek a fiatalok, de a, az interneten közített tartalmakért nem szívesen fizetnek. Nagyon konzekvensen kell dolgoznunk azért, hogy itt a szabályokat rögzítsük, a következő hetekben és hónapokban, sőt években a különböző szakbizottságokban és a miniszterekkel is tárgyalnunk kell erről a területről. A szerzői jog kérdése nem csak az Európeána vetületében merül föl fontos kérdésként, azt is homlokterünkbe kell helyeznünk, hogy az irodalmat hozzáférhetővé tegyük széles körben, de megfelelő szabályok és díjazás ellenében. Fontos ezeknek a projekteknek a finanszírozása, annak érdekében, hogy a kulturális sokszínűséget fenntarthassuk Európában, ezért itt széleskörű eszmecserét kell folytatnunk a tagállamokkal, a magánpartnerekkel, a különböző finanszírozási projektekről, és erre időt is kell szánnunk. Köszönöm, Sáke asszony. Köszönöm szépen elnök asszony és Trübel asszonynak is nagyon köszönöm ezt az expozét. Nagyon fontos, hogy az szerzői jogok és a fogyasztói jogok között a megfelelő egyensúlyt megteremtsük, hiszen tudjuk, hogy általános megközelítések az internet vonatkozásában már nem lesznek elegendőek a hozzáférés és a terjesztés vonatkozásában, hogyha irodalomról és művészi tartalmakról beszélünk. Nagyra becsülöm azt, hogy a művészek irányába a finanszírozás is felkarolná, de azt is fontosnak tartanám, hogy meghallgassuk a művészeket, hogy milyen mértékben kívánják ők saját maguk a kompenzálást a tartalmak hozzáférhetővé tételével, vagy tétele vonatkozásában. Mert hogyha nyilván amennyiben az ő termékeik szélesebb hozzáférhetővé válnak, és ezért kompenzációt, honoráriumot kapnak, az az egyik kérdés, de az is lehet, hogy a terjesztés, amennyiben ingyenes, még nagyobb közönség számára teszi ismerté az irá, a műveiket. Tehát az ő, a művészeknek a megközelítését és véleményeit is meg kellene hallgatni de mindenképpen a szerzői jogok és a fogyasztói jogok egyensúlyát tekintve szeretném még hallani a véleményét. Elnök, szeretnék emlékeztetni, hogy nem a copyrightról beszélünk most, ezzel kapcsolatban lesznek meghallgatások. Ma az Európeánáról folytatunk eszmecserét, hogyan tudjuk ezt megvalósítani, nem csak fragmentáltan, egy kicsit Franciaországban, egy kicsit meg más tagországban tehát még egyszer mondom, ma az Európána a témánk, a következő hónapban, hónapokban pedig újra és újra visszatérünk egy meghallgatás keretében is a copyrightra, a szerzői jogra. Ez a következő év nagy témája lesz. Most az Európána a témánk. Kamájvet asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Trüppel asszonynak is. Osztom a véleményét, a két nagy iránymutatás, irányvonal vonatkozásában nyilván nem ingyenes kellene, hogy legyen a hozzáférés, de akárhogy is nézzük, hát azért a szerzői jognak pontosan ebben a kontextusban igenis van szerepe. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet egy észszerű és hát fenntartható, megfizethető hozzáférést hogyan tudunk biztosítani. Tudjuk jól, hogy a háromdimenzionális könyvtárakban is ingyen kikölcsönözhetők a könyvek, nyilván lehet tagdíjat is kérni, de egy, egy megfelelő egyensúlyt kellene teremteni a művészek, az alkotók és a másik oldalon pedig a fogyasztók részéről. Osztom azt a véleményét is, hogy nekem hogy valóban egy kicsit túlságosan gyors lenne, hogyha mindent a Google-ön keresztül intéznénk. Az Európeánán keresztül egy, egy nagy és Európa szerte működő portált nyithatnánk, azt gondolom, hogy ez egy jó megközelítés, de el kell gondolkodnunk ennek az elemeiről, és hogy mennyit éreznek, ér ez az egész nekünk, hiszen itt európai forrásokat kell majd mozgósítanunk. Ezzel biztosítva a hozzáférést. Több finanszírozási forma felmerülhet, legyen az egyik a PPP és egyebek, erről is el kell gondolkodnunk, és a bizottság közleményében is olvashatunk arról, hogy a tagállamokban a felosztó kirívó rendszert is alkalmazhatjuk-e, ami itt szerepel a dokumentumban, arra vonatkozóan, hogy esetleg reklámokon keresztül finanszírozzuk ezt a, az Európeánát, hát itt, itt háromszor is meg kell gondolnunk, hogy ezt felvállaljuk-e, hiszen itt egy kulturális örökség az, amit kezelünk. és aztán, hogy mit mit a Perszil is majd önmagát reklámozza, vagy a Nokia, a mobiltelefonok, hát nem tudom, hogy ez valóban az érdekeinket szolgálja-e. Azzal kapcsolatban is fel kell tennünk a kérdést, hogy a szabad tartalmak, a szabad véleményeket megjelentető tartalmak mit hozhatnak magukkal. Esetleg ezeket fizetősé téve jobban lehetne ezeket is kontrollálni. Tehát ahol a szerzői jogok már nincsenek érvényben, ott szabadon hozzáférhetővé, ingyen for, közé téve lehetne hozzáférni az anyagokhoz, ahol pedig érvényes a szerzői jogot még nem. Az adatok pontosságát és megbízhatóságát tekintve tudjuk, hogy a Google-lel kapcsolatban felmerültek kételyek, mert 1893-ra visszadatálható egy, egy Bob Dylanről megjelent könyv például, tehát ez nyilvánvalóan nem helyes. Úgyhogy itt az Európeánával talán a jobb csapás irányt választjuk, hogyha helyes, pontos tartalmat kínálunk a felhasználóknak. És a könyvek, valamint megjelent egyéb művészeti tartalmak, amelyek nem odavalók, azokat egyszerűen nem helyezzük el rajta, hiszen ezek nem az oktatás és a képzést szolgálnák. Boris képviselő. Köszönöm szépen, ez elnök asszony. Én is köszönöm itt a jelentésnek a bemutatását. Én a kereskedelmi aspektusra szeretném ráirányítani a figyelmüket. Arra az aggályra, amit a Google-lel kapcsolatban itt hallottunk. Hiszen lehet, hogy itt a kereskedelmi aspektus fog felülkerekedni, hogyha a Google is bekapcsolódik ebbe a történetbe. És ez összefügg azzal is, ami hiányzik az európai rendszerből, tehát a történelmi tényező. A műveknek a digitalizálása nem történt meg, és itt nem csak az aktuális megjelentetésekre gondolok, hanem más forrásokra is, amelyek digitális formában nem hozzáférhetőek ezért aztán a legtöbb polgár semmilyen formában nem birtokolhatja ezeket az alkotásokat. Ezért lényeges, hogy a digitalizálás megtörténjen Európában is, és a jövőre nézve biztosítsuk ezeknek a műveknek a megtartását, fennállását. Ez egy fenntartható és a fenntarthatóságot biztosító lépés lenne, mert a digitalizálás révén megőrizhetőek ezek az alkotások. Azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú aspektus az Európai Unió szemszögéből. Egy másik dolog, amire utalnék, az is elhangzott már a szerzői jogokkal kapcsolatban, illetve ami a legális hozzáférést illeti. tehát ami mindenki számára hozzáférhető tartalom. Az európai programunk azért nem, á, nem sinlené meg, hogy a kereskedelmi szempontból is felvérteznénk, hiszen a hozzáférésen túl egy olyan rendszere is szükségünk volna, amelyben a verseny is érvényesül. A Google ugye nagyon gyors, ezért is működik jól, hiszen azonnali megoldásokat kínál. A mi programunk pedig egy kicsit hát sántikál e mögött az amerikai rendszer mögött. A nemzeti rendszereket tehát egy kicsit fel kell gyorsítanunk. Azt gondolom, hogy a felelős biztos számára is nagyon lényeges, hogy a nemzeti rendszereket, a nemzeti programokat felügyelje, annak érdekében, hogy ne egyetlen szereplőtől, mint a Google legyünk függőségi viszonyban. Tehát a rendszerek megbízhatósága, gyorsasága is nagyon lényeges lenne. Mekeven kollega. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz a köszönetekhez, amelyeket a kollégák már megfogalmaztak Trüppel kolléganőnek a jelentés tervezetével kapcsolatosan. Nos, úgy vélem, hogy fontos dologról van szó. Az Európeánál, akárcsak egyéb témakörök az internethez kapcsolódó, internethez kapcsolódóan nagy gondolkodást igényelnek a részünkről. Mégpedig egy nem csak hogy nagyot, hanem egy másfajta gondolkodást, mint korábban. Az internet ezt igényli, az internetnek nincsen határa, következésképpen másként kell kezelnünk, mint azon eszközöket, amelyek lehatároltak a földrajzi határok által. Továbbá itt egy olyan eszközről van szó, amely akár fordított értékű is lehet, pervez hatású is lehet, ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell. Három dolgot szeretnék továbbá kiemelni. Egyrészt a szerzői jogvédelmének a kérdését, másrészt a teljes ingyeneségnek a kockázatát, harmadrészt pedig azt, hogy a teljes ingyenességnek milyen hatása lehet a kulturális multilateralizmusra. Azt hiszem, ezek olyan tételek, amelyeket mindenképpen bele kellene építeni a jelentésben. Adott a helyzet, tudjuk, hogy a források végesek, és a kultúrára és oktatásra vonatkozó általános költségvetési szűkösség nyilvánvalóan ezen a területen is érvényesülnek. Erről már hallottunk tegnap is Kenten asszonynak a szájából, és világos az, hogy a költségvetési források szűkösek, és hát még az áttételes megfogalmazásokból is pontosan éreztük, hogy erről a szűkösségről van itt is szó. Ezekben a témákban ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy mi, melyek azok a kiadások, amelyek igazán forrás igényesek. Azt is tudjuk, hogy milyen publikumokat kellene megcélozni, melyek azok a publikumok, amelyek nehezen férnek hozzá ezekhez a modern eszközökhöz. Márpedig én attól tartok, hogy egy több segességű, sebességű társadalom irányába mozdulunk el. Bármit is teszünk, az olyan eszközök, mint a Google, a mi fellépésünk nélkül is tovább lépnek, tovább fejlődnek. Ebből adódóan felmerül az a kérdés, hogy az Európánában milyen tartalom lesz jelen, hogyan biztosítjuk a hozzáférést ezen tartalmakhoz, és hogyan biztosítjuk a kulturális sokszínűséget hozzáférést biztosítva, ha sikerül a kulturális örökségünkhöz. Mindezek a kérdések tehát mély elgondolkodást igényelnek az Európának a fényében is. Felvetem továbbá a szabályozásnak a kérdését is, mert bármit is teszünk a mi részünkről, a Google tovább, tovább, tovább fog lépni látjuk azt, hogy a Google mit csinál itt, ott, amott, akár mit terveznek Kínában, és ez is azt igényli, hogy a kellő szabályozást felépítsük itt nálunk. osztom azt a véleményt is, hogy milyen kockázatokkal jár a teljes ingyeneség, De hogyha ö, ugye nem minden ingyenes, akkor árakat kell, tarifákat kell megszabnunk. Már pedig az is külön gondolkodást igényel, hogy vajon hogyan biztosítjuk majd azt, hogy ennek ellenére, tehát a díjfizetés ellenére mindenki hozzáférhessen az elektronikus könyvtárhoz. Amennyiben díjazás ellenében vehetőek igénybe a szolgáltatások, akkor ezek a díjazások, ezek a díjtételek ne legyenek büntető jellegűek, ne kerüljenek távol az egész eszköztől mindazon emberek, akiknek nincsen pénz a zsebükben. És végül azt is kiemelem, hogy nagyon izgat engem az adatvédelmi szempont is. Több hozzászólás fogalmazódott meg tegnap is ezzel a témával kapcsolatosan, illetve hát itt ugye ott tartunk, hogy felmerül, hogyan is használják a fiatalok az internetet. Azt hiszem, erre mindenképpen nagyon oda kell figyelnünk, hogyan lehet valami olyan népművelési tevékenységet biztosítani, amelynek a révén a fiatalokat felkészítjük az internet használatára, többek között a veszélyekre, amelyek ezzel kapcsolatosak ich wollte nur anfügen. Szerettem volna csak annyit hozzáfűzni, hogy mi volna, mi lenne, hogyha a bizottságot megkérnénk, hogy a kommunikációból származtatsa a forrásokat, tehát kevesebb kis lifleteket, brosúrákat jelenjen meg, hanem mondjuk az források közül, amelyekért az illetékes biztos asszony felel. Köszönöm szépen. Az Európeánáról beszélünk ma, és rengeteg minden elhangzott, hogy nem tudok nagyon sok mindent hozzáfűzni, viszont az egyik legfontosabb európai kötelezettségről szólnék, itt a szakbizottságunk tekintetéből is, hogy a prioritásunk a digitalizálással kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy egyfajta európai digitalizált könyvtárat tegyünk hozzá férhetővé, főleg a ritka könyvek vonatkozásában, hát ez már önmagában egy politikai statement azáltal, hogy digitalizáljuk ezeket a műveket, és akár ingyen is hozzáférhetővé tesszük, megnyitjuk az alkalmat nem csak a, és a lehetőséget nem csak a fiatalok számára, hanem minden európai számára, azért, hogy használják ezeket a könyveket. Ezek nagyon értékes tartalmak, értékes könyvek, el vannak zárva olyan könyvtárakban, ahol hozzá sem lehet férni. Ezért az Európeánának azt gondolom, hogy a legfontosabb feladata az, hogy digitalizálásra kerüljenek ezek az idős, régi, ritka könyvek, és ezáltal hozzáférhetővé váljanak. Nyilván a szerzői jog kérdését körül kell járni, de ahogyan már itt elhangzott, ezeknek a könyveknek a digitalizálása révén meg is tudnánk őket őrizni. Történt tehát ezzel kapcsolatban valamiféle előrelépés, vannak ezzel kapcsolatos tervek, erről hallanék szívesen. Köszönöm. Köszönöm, Trüppel asszony. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes ez a projekt, és nagyon nagy a hatája, mondja Hannibal asszony. Nagyon jó is a megközelítés, de nagyon óvatosnak kell lennünk, mert pontosan eh, definiálnunk kell itt ennek az Európeán, a vállalkozásnak, a projektnek a hatáját. Abból, amit hallottam, gyakorlatilag a források nem állnak rendelkezésre, ha csak nem ö, eh, társulunk a Google-el. Éppen ezért eh, a kereskedelmi ágazatnak a bevonása, illetve az erről szóló tárgyalások egy olyan elem, amiről el kell gondolkodnunk. Amit itt hallottam, hogy a régi, ritka könyveket, a klasszikusokat digitalizáljuk és hozzáférhetővé tegyük, ez nagyszerű ötlet. Rengeteg könyvről van szó, de pontosan látnunk kell már az elején, hogy mi, mire vállalkozunk. És nagyon keményen kell dolgoznunk azért, hogy akár közpénzeket is, közpénzeket kapjunk erre az elképzelésre, ahogyan ez itt el is hangzott. Úgyhogy még mielőtt itt nagyon elszaladnánk, persze nagyon jól, jónak értékelem ezt az egész elképzelést, de legyünk óvatosak, erre hívnám fel a figyelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Annyit szerettem volna tehát mondani még egyszer, hogy a jelentéssel kapcsolatban két kérdést kell tisztáznunk. Mi legyen az Európának tartalma, ez az első, nem lehet mindent hozzáférhetővé tenni, mi lenne az, amit tehát rendelkezésre bocsátunk, hozzáférhetővé tegyünk, és ezt hogyan tesszük. Ez az európai lélekkel is valamelyest összefügg, és a második dolog az, hogy hogyan tudjuk ezt finanszírozni. Ugye erre több alternatíva létezik. Mondtam már, hogy esetleg a közlemények eszköztárából, a közlemények büdzséjéből is kérhetnénk forrásokat, de talán az Európai Beruházási Banktól is kérhetnénk forrásokat. Nem ellenezném ezt. A szponzorálás sem volna elvetendő. Ez nem azt jelenti, hogy a Coca-Cola, vagy a Mercedes, vagy a Nokia hirdesse ott magát, hanem inkább azt jelenteni ez, hogy ezt a projektet támogatja a, és akkor jönnek a cégek. Mondom még egyszer, sok mindenen el lehet gondolkodni, de gyorsan kell lépnünk, ugyanis, hogyha itt nem reagálunk időben, akkor nem győzzük majd a konkurenseket elhesegetni magunktól. A Google nagyon gyors, mert van pénzük, mert vannak felhasználóik, ezért egy olyan jelentésre volna szükségünk, ami tényleg tovább segít bennünket ebben a két említett fontos kérdésben. Helga, át is adnám neked a szót, hiszen nagyon sok kérdést kaptál. Köszönöm mindenek előtt a nagyon érdekes hozzászólásokat, észrevételeket. Szeretnék reflektálni néhány általános megjegyzésre. Itt van a Google. Hogyha az egész modellt nézzük, hogy egy ilyen digitális könyvtárat kereskedelmi alapon hozzunk létre, és a Google-nek inkább másik, másképp fogalmaznék. A nagy előny a gyorsaság a reklámból történő finanszírozás, ez egy kreatív kapitalizmus, de annak minden hátrányával. Túl gyors, pusztán magán és piaci alapú, az államnak nincs semmilyen befolyása erre. Itt olyan vállalatról van szó, amely a részvényeseinek tartozik elszámolással. És a regisztrációs listák kapcsán, ahogy a kollega is mondta, nem lehet olyan magas minőségi követelményeknek megfelelni, mint amilyet egy ilyen magas kultúrát képviselő projekt esetében elvárnánk. Tehát a Google persze nagyon népszerű a fiatalok körében, nagyon gyors, és hogyha a könyvtár gondolatára gondolunk, az nagyon érdekes, csak ennek a túlzott gyorsaságnak megvan minden, sok hátránya is van. Az általános vitában elhangzott, és ezzel egyetértek, hogy ha nem akarjuk elveszteni ezt a csatát, akkor gyorsaknak kell nekünk is lennünk, világos koncepcióra van szükség, politikai fellépésre, és minél többeket be kell vonnunk ebbe. Úgy gondolom, hogy például sürgető lenne az itt lefolytatott vita mellett világos politikai követelményeket is megfogalmazni a két kérdéshez, amiket Doris Pak megfogalmazott, azaz a kapcsolatba kell lépnünk az országaink kultuszminisztériumáival és a pénzügyminisztériumokkal is, mert hogyha nem tudjuk világosá tenni, hogy ez egy közös feladat, amíg ők azt gondolják, hogy hát itt ezzel az Európeánával valahol ott messze Brüsszelben megint csinálnak valamit, hagyjuk rájuk, ha ez így lesz, akkor elvesztünk. A tagállamoknak közösen a kultúráért felelős minisztereknek, és majd lesz eh, párhuzamosan a jelentésünkkel üléseznek majd a kultuszminiszterek, tehát eh, beszélni kell velük is, és a pénzügyminiszterek is, hiszen a review-val, a felülvizsgálta kapcsolatban, Martin úr, ennek mondom, persze szeretném, hogyha a költségvetés új súlypontokat határozna meg, de a pénzügyminiszterek részvételehoz jóváhagyása nélkül nem tudunk semmit elérni. Hogyha sikerül egy politikai mozgalmat elindítanunk, akkor ennek a, ezt politikailag is le kell képeznünk a tagállamokban, máskülönben a politika szintjén ez meg fog bukni. Tehát nagyon átfogó, széleskörű politikai vitát kell lefolytatnunk, nem csak itt a parlamentben, hanem a többi intézményben is, akikre szintén szükségünk van. Hogy tudnám elképzelni a finanszírozást? Itt már elhangzottak, különböző, elhangzott több lehetőség, ezek elméletiek, gyakorlatban úgy néz ki, hogy ezt most nagyon nehéz megvalósítani, de többé-kevésbé állami finanszírozás lenne az elmúlt években, ahogy a tagállamok létrehozták a közkönyvtárakat állami finanszírozással, a szociális tisztességes hozzáférés mindenki számára, hogy ne csak a gazdagok, akik, hanem a szegények, akik nem tudnak könyveket megvenni, vagy CD-ket, hozzáférjenek a könyvekhez. És ez szerintem reális megközelítés, akkor is, hogyha kívánatosnak tartanánk, hogy Európa egy ilyen útra lépjen, viszonylag gyorsan kellene cselekedni, de nem hihetünk abban, hogy csak állami finanszírozással ez megvalósítható. Viszont talán több állami finanszírozásra van szükség, mint amire eddig példát láttunk itt Európában, itt az e-content, az elektronikus tartalmak kapcsán például, és mindenek előtt a tagállamoknak, a tagállami intézményeknek akik, akik majd megfizetik a digitalizáció költségeit, és a digitális tartalmakat beviszik az Európeánába. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy rengeteget kell konzultálni a tagállamokkal, és politikailag kell megegyezni. Az Európai Unió ad forrásokat, de a tagállamoknak is többet kell tenni a szponzorázás, szponzorálás, a PPP-k, a közös magánszféra együttműködése is persze rendbelevő konstrukciók, de akkor világosan meg kell egyezni a kondíciókról, hogy milyen alapon tudjuk ezt szabályozni, és magántőkét is megnyerni, vagy bevonni. Amit Doris mondott most a gazdasági válság kapcsán, hogyha nem akarjuk elveszíteni a versenyt az USA-hoz képest a digitalizációban, akkor több pénzt kell Európának beleölni, vagy ráfor, a digitalizációra fordítani az oktatás területén is, és hogy igazságosságot tudjunk teremteni a kultúrahoz való hozzáférés területén mások is vannak itt a társadalmi térben, akik megértik, hogy ez egy milyen fontos társadalmi jelentőségű tevékenység, és ezért az EIB-t, az Európai Beruházási Bankot is nyilván meg lehet nyerni ehhez. Össztársadalmilag a tagállamok a Meet the Europeana címmel próbálják az összes szereplőt összehozni, és még új forrásokat bevonni, hogy ne veszítsük el ezt a küzdelmet a Google-al. Ugyanúgy, mint a köz TV kapcsán a reklámfinanszírozások esetében, itt is persze felmerül az ehhez hasonló kérdés. A finanszírozás egy részével kapcsolatban felmerülhet a reklámbevétel, de itt nagyon pontosan meg kell fogalmazni a feltételeket, amelyek mentén ez megengedhető. Általánosságban és azt hiszem, hogy ezt önök nem is akarták, tehát általánosságban nem csináljuk úgy, ahogy a Google itt Európában, hogy minden csak reklámból finanszíroznánk, mert akkor ez túl nagy befolyást jelentene, és olyan okok miatt, amiért a vitára én elmondtam, ezt persze nem tartanám kívánatosnak. Rátérve a feltételek és a copyright, a szerzőjogok kérdésére. Itt nem általános vitát folytatunk a szerzői jogokról a digitalizáció időszakában, de azért konkrétan az Európéjánával kapcsolatban beszélni kell erről, mert vannak olyan szerzők, én személyesen is ismerek néhány egyetemi professzort, akik azt mondják, hogy nem ellenzem, hogyha az én műveimet beviszik, be, műveim bekerülnek a digitális könyvtárba, és hogy mindenki hozzáfér az interneten. De aki csak a könyveiből akar megélni, azoknak a számára nem tartom rendben, hogy ne kagyjam, nem kapjanak ezért semmit. Ezért a szerző kívánságából kell kiindulnunk, persze, hogy az interneten akarják-e látni a műveiket, hogy ezt mindenki olvasassa, vagy pedig inkább a szerzői jogi védelemmel, oltalommal kíván élni. Ez döntsék el a szerzők. És nem lehet ezt a szabad hozzáférést, vagy ingyenes hozzáférést egyfajta kényszer ként ráerőltetné a művészekre, vagy a szerzőjogok tulajdonosaira, birtokosaira. A kommunikációs költségvetésből vehetnénk talán forrásokat, vagy ott találnánk forrásokat, Véleményem szerint az a pénz, amit viták árán megszereztünk, és van még ez a 10%-os tartalék néhány költségvetési sorban, most ezt, hogy hagyjuk, hogy megint elvegyék, ez nem helyes út szerintem hanem azok a modellek, amikről beszéltünk, azokat talán megfelelő súlyozása jó arányban lehet összehozni. Tehát több forrásból finanszírozzuk európai pénzek, a tagállamok forrásai, európai beruházási bank, PPP konstrukciók. Reméljük, hogy minden létező finanszírozási forrás forrással e, együtt felveszük a küzdelmet a Google-al. Nagyon köszönöm köszönöm, hogy engem is kijavított. De azt hiszem, hogy ez a főigazgatóság nálunk, illetve a kommunikációs főigazgatóság, ha együtt működne jobban, abból is lehetne nagyon pozitív szinergiahatásokat elérni. Próbáljuk meg egymástól többet tanulni, és jobban együtt működni. Úgy látom, hogy itt van közöttünk Folman úr, az Európai Bizottság képviselője. Most szeretném önnek megadni a szót, talán ön is tudna reagálni az itt elhangzottakra. Folman úr. Köszönöm, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Mindenek előtt nagyon üdvözlöm az Európai Parlamentnek azt a döntését, hogy elkészítenek egy jelentést erről a kérdésről. Ahogyan többen is aláhúzták, ez a kérdés alapvető fontosságú ahhoz, hogy Európa kulturális öröksége hozzáférhető legyen az interneten mindenki számára, a felhasználasság ezt a munkájukhoz, a szabadidőben, a tanuláshoz. De ugye sokan aláhúzták, Ebben a pillanatban nagyon fontos ez, szinte utolsó percben vagyunk, hiszen zajlik a vita a Google projektjéről, és általában is a szerzőjogok kérdése a közfigyelem előterébe került. Európa számára valóban nagyon fontos ez a projekt, és egyesíteni kell az erőinket. Az Európeana már megvan, jelenleg 4,6 millió objektumhoz lehet hozzáférni, ebben vannak régi könyvek, és nagyon érdekes anyagok, nézzék meg, próbálják ki, menjenek rá az internetre, és nézzék meg, hogy már most az Európeánál mi mindent megtalálnak. Még persze nagyon sok lehetőség van, hiszen az Európeánál most még csak egy fajta prototípus. Gondolom, nagyon szorosan együttműködünk majd a raportőrrel, és talán az árnyékjelentés tevővel is, hogyha akarják, és természetesen örömmel segítünk mindenben, ahol csak tudunk. Várjuk tehát örömmel a jelentés tervezet elkészültét, és reméljük, hogy tájékoztatnak minket majd a megfelelő ütemezésről, az eljárásokról. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Folmán úr. És úgy hogy a tanács is jelen van a tanács képviselője is itt van a körünkben, ezért kérem, hogy a kulturális miniszterek és a pénzügyminiszterek tanácsán is vessék fel ezt a kérdést, foglalkozzanak ezzel, hiszen ahogyan Helga elmondta, hogy ha ők nem mutatnak érdeklődést, akkor mm, semmi nem fog történni. Ezért minden érintett, minden szereplő kell, hogy részt vegyen ebben. Lezárom ezzel a vitát, és tulajdonképpen most várjuk Orbán biztos urat. Ez lenne a tizedik napi rendi pont. Tíz órára ígérte Orbán úr, hogy itt lesz. Orbán úr, mint tudják, a több nyelvűségért felelős biztos. Kérem az alelnök urakat, hogy jöjjenek ide föl, és foglaljanak itt helyet. Lokegárd úr, itt kérem, jöjjön ide, üljön itt. So, wir kommen jetzt zu Punkt 10 der Tagesordnung. Tizedik napi rendi pont, eszmecsere Leonard Orbán biztossal, aki a többnyelviségért felelős biztos. Ez az Európai Unió egyik kulcsfontosságú területe. Itt a parlamentben, ahogyan tudjuk, jogunk van az anyanyelvünkön beszélni, arra, hogy minden dokumentumot, minden anyagot megkapjunk az anyanyelvünkön és az Európai Parlament mindent megtesz annak érdekében, hogy érvényesítsünk egy fontos elvet az Európai Unióban, ez pedig az anyanyelv plusz még két nyelv ismerete, amely közül az egyik mondjuk legyen egy lingva franca, egy másik pedig valamelyik szomszédos ország nyelve. Örülök, hogy itt van, biztos úr. Nagyon sok új kollégá van itt a, ebben a szakbizottságban, ezért kérem, adjon nekünk betekintést a munkájába, amit eddig végzett, és abba is, amit még tervez, még akkor is, ha esetleg nem ön marad a biztos, de hát az előmunkálatokat már nyilván elvégezte a következő biztos számára. A language learning, multilingualism and linguistic diversity, azaz többnyelvűség, nyelvi sokszínűség eh, címmel már elfogadtunk egy állásfoglalást, és eh, Vasco Grasa Mura, portugál kollégán készített erről már egy jelentést. Öné a szó, biztos úr, mesélj el nekünk mindazt, amivel véleménye szerint foglalkoznunk kell nekünk, ami kell, hogy megérintse minket annak érdekében, hogy a szakbizottság a több nyelviség kérdésével megfelelően foglalkozzon. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket. Mindenek előtt Pak asszonynak szeretnék gratulálni, és megköszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek, és beszélhetek Önöknek a több nyelvűség kérdéséről. A strukturális párbeszédet az Európai Parlamenten nagyon fontosnak tartom, különösen lényeges az Önök szakbizottságával folytatott rendszeres eszmecsere. Ma lehetőségünk van arra, hogy eszmét cseréljünk a közös munkánkról, beszámoljak a bizottság erőfeszítéseiről, és szeretném eh, azt is megtudni, hogy önök hogyan reagálnak a bizottság munkájára. Miután én vagyok a több nyelviségért felelős biztos, természetesen különösen fontosnak tartom, hogy beszéljünk a célokról és megnézzük, hogy a politika, a többnyelviségi politika hogyan tud hozzájárulni a kultúra fejlődéshez, hogyan lehet a mobilitást erősegíteni, a kulturális párbeszédet erősíteni, a versenyképességet javítani. Szeretnék beszámolni néhány kezdeményezésről, amelyel a több nyelviségi politikánkat kívánjuk tovább fejleszteni. Ezt követően beszélek majd a céljainkról, beszélek, beszámolok arról, amit már elértünk, és szeretnék szólni arról, hogy a következő években milyen kihívások várnak ránk. A többnyelviség területén szeretnénk nagyon ambiciózus célokat megvalósítani. Ez különösen, ezért különösen jó és hasznos volt valamennyi érintett gondolatait, véleményét, javaslatait figyelembe venni. Én például áttekintettem a két magas szintű szakértői csoport ajánlásait. Az első ilyen csoport a többnyelvűséggel foglalkozó magas szintű munkacsoport volt, akik nagyon sok javaslatot dolgoztak ki az összes nyelv tanításával kapcsolatban, beleértve regionális, kisebbségi nyelveket, vagy a bevándorlók nyelveit. A második csoport pedig a független tanácsadó csoport volt, az értelmiségiek tanácsadó csoportja, az úgynevezett MALUF csoport, ők megvizsgálták, hogy milyen nyelv szerepe az integráció és a kultúraközi párbeszéd szempontjából. A tagállamok oktatási minisztereit meghívtam egy konferenciára, hogy valamennyien elkötelezzük magunkat a tekintetben, hogy erősítsük a többnyelvűséget nemzeti és regionális szinten is. Ez volt az első valóban mindenkit bevonó miniszteri szintű vita erről a kérdéskörről. Időközben megismertem az intézmények és minden érintett véleményét, álláspontját, hogy meg tudjuk nézni, vizsgálni azt is, hogyan valósul meg a mindennapokban ez a politika, és megfelel -e ez az emberek igényeinek. Az önök szakbizottság, a kulturális szakbizottság nagyon értékes szerepet játszik. Létrehoztuk a többnyelvűségi üzleti fórumot, amelyben nagyon sok szakértő vesz részt, az európai gazdaság versenyképességének a kérdését is megvitatva. Most nézzük meg, hogy ennek az átfogó munkának mik voltak eddig az eredményei, milyen célokat sikerült megvalósítanunk. 2008. szeptemberében a bizottság elfogadta a több nyelvűség nagy kincs Európa számára közös vállalások című közleményt. Ebben a, az anyagban a többnyelviséggel kapcsolatos legkülönbözőbb üzeneteket fogalmaztuk meg, a több nyelvűség elősegítése érdekében megvalósuló politikákat. Kulturális és nyelvi sokszínűség Európában kulcsfontosságú mindenkinek az identitása és az európai önazonosság, önkép létrehozása szempontjából. Ehhez tehát közös felépésre van szükség, és a többnyelviségben nem szabad akadályt látni. Az egyik legfontosabb stratégiai célunk továbbra is a 2002-es barcelonai célkitűzés megvalósítása, azaz mindenki tanuljon meg legalább két idegen nyelvet, egész kiskorától kezdve, természetesen az anyanyelve mellett értendő ez a két idegen nyelv. A Kulturális Szakbizottság, illetve a az Oktatási Miniszterek Tanácsa megerősítette ezt a célkitűzést 2008. novemberi állásfoglalásában. A bizottságot felhívták a miniszterek arra, fogadjon el intézkedéseket a többnyelvűség szakpolitikai keretének a megvalósítása érdekében, figyelembe véve az emberek, az intézmények nyelvi igényeit. 2009. március 24-én meghozott állásfoglalásunk támogatta ezt a politikát, és üdvözöltük azt, hogy az anyanyelv plusz két idegen nyelv megtanulása, mint cél eh, helyet kapjon az oktatásban. Nos, miért ilyen különleges Európa? Elsősorban azért, mert ilyen sok nyelvet beszélnek, és ilyen sok kultúra található Európában. Minden nyelvhez társul egy sajátos gondolkodásmód, és egy e mögött meghúzódik egy közös emlékezet. A nyelv a kulturális identitást legitimálja, és a nyelvi sokszínűségünk tiszteletben tartása az európai eszmeiségünk ezt intézményünk alapja. Ez egy kicsit olyan érzést ad, hogy részesei vagyunk valaminek, hogy eh, az odatartozás érzését erősíti, hogyha részt tudunk venni a nyelvi kulturális eh, sok színűségben. Ezért különösen fontos, eh, hogy küzdjünk a türelmetlenség, az intolerancia ellen, az Európában beszélt nyelvek megteremtik a kapcsolatot a többi emberhez, a többi kultúrához, ugyanis ezzel lehet erősíteni egymás kölcsönös megértését. A több nyelvűséggel kapcsolatos anyagaink ezt támogatták, és ez vonatkozik a regionális és kisebbségi nyelvekre, különösen, hiszen ezek a nyelvek is nagyon jelentős, nagy kulturális értéket képviselnek, ezért erősíteni, támogatni kell ezeket a nyelveket. A nyelvi sokszínűség a jólét megteremtésében is fontos szerepet játszik az idegen nyelv tudás, és a munkahely megtalálása között nagyon szoros a kapcsolat. Nagyvállalatok, de kis és középvállalatok is általában több nyelven beszélő munkatársakat keresnek az idegen nyelvek tehát nagy pluszt jelentenek az európai vállalatok számára. Az angolnak nyilvánvalóan különösen fontos a szerepe nemzetközi eh, kommunikáció, üzleti élet eh, területén, de nem elég az angol nyelv tudása, hogyha a jelen követelményeire akarunk eh, jó választ adni. Pont most szeptemberben hoztunk létre egy platformot, amelynek a célja az, hogy állandó párbeszédet folytassunk a gazdaság képviselőivel, a vállalatokkal és a szakszervezetekkel egyaránt. Miután átvizsgáljuk a legjobb gyakorlatot, meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan lehetne javítani az európai vállalatok versenyképességét. Ez különösen fontos a KKV-k számára, ugyanis a kis és középen vállalatok nem rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal. Nem álltuk meg azonban az Európai Unió határainál. Globalizált világban élünk, és éppen ezért meg kell tudnunk érteni, másokat, a többi kontinensen élőket is. Ez egy nagyon fontos stratégiai elemé vált a többnyelvűségi politikánkban közös nyilatkozatokat dolgoztunk ki több nyelviséggel kapcsolatos együttműködésben, például Kínával és Indiával. Ez egy különösen nagy siker, ugyanis kínai barátainkkal többször is találkozunk, és nem sokára Németországban lesz például egy találkozó a frankfurti könyvásár kapcsán. Ezek a kapcsolatok nem mindig egyszerűek, de megvan a kölcsönös érdeklődés, és szeretnénk mások tapasztalataiból tanulni. Az állandó tanulás programja, 2006 és 2013 közötti nagy ívű program minden nyelvre vonatkozik. De vannak más eszközeink is, például az Erasmus Mundus és a Kultúra program, ezek is olyan programok, amelyek segítenek nekünk abban, hogy harmadik országok nyelvét megtanuljuk. De még ezeken a határokon is túl kell lépnünk, meg kell ragadni mindazokat a lehetőségeket, amelyeket ezek a nyelvek az EU külkapcsolataiban nyújtanak számunkra, miközben biztosítanunk kell, hogy a több nyelvűség az Európai Unió minden szakpolitikai területén érvényesül. Ez a tevékenység egy döntő eszköz, aminek a segítségével fel tudjuk mérni, hogy milyen kultúrák, milyen nyelvek léteznek Európában. A bizottság a saját hatáskörön belül a műfordítást is támogatja, a közelmúltban Barózó elnök és én útjára indítottunk egy európai vitát a műfordítás fontosságáról. Az integráció és kommunikáció fontos eszköze ez az európai kultúrák közötti kommunikáció fontos eszköze. Szeretnék még röviden beszélni a több nyelvűség intézményközi szempontjairól is. 2007. január 1-én, amikor hivatalba léptem, három új nyelv is bekerült az Európai Unióba, most már 23 hivatalos nyelvünk van. A bulgár, az ír és a román, ez a három új nyelv és sikeresen tudtuk integrálni ezeket a nyelveket. Sőt, még ennél többet is tettünk. Egy új rekordot értünk el azzal, hogy 5 millió oldal szöveget fordítattunk le három évnél rövidebb idő alatt. Ez nem csak azzal függ össze, hogy nagyon magas minőségi célokat szeretnénk elérni, hanem a gyakorlatban ezt az eredményezte, hogy új módszereket alkalmaztunk annak érdekében, hogy javuljon a végtermék, azaz a lefordított anyag minősége. annak érdekében, hogy megmaradjon ez a magas minőség az összes szolgálatnál, a tolmácsolási főigazgatóságnál létrehoztunk egy szakértői fórumot független szakértőkkel, Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training elnevezéssel. Itt megvizsgáljuk, hogy mit lehet tenni, a, különösen a jogi képzettségű tolmácsok képzése érdekében, hogyan lehetne ezt javítani. 2009 elején ez a fórum elkészített egy jelentés, amely többek között tartalmaz ajánlásokat arra nézve, hogy a jogi tolmácsolás számára létrejön egy standard kurikulum, egy állandó tanterv. Azt hiszem, hiszem, valamilyen tisztában vagyunk azzal, hogy a mérce itt az intézményekkel kapcsolatban sokkal magasabb, mint amit talán a jelenlegi forrásainkkal finanszírozni tudunk. Az én célom az volt, hogy hosszú távon egy fenntartható rendszert hozzunk e, létre, akkor is, hogyha tovább nő majd az EU-ban a hivatalos nyelvek e, száma. De ezt a célt csak akkor tudjuk elérni, megvalósítani, hogyha az ezen a területen meglévő rendelkezésre álló technológiák még tovább javulnak jelentős mértékben, és a nyelvi szolgálatok rendelkezésre álló forrásülnek több és jobb módszerre van szükség annak érdekében, hogy koordinálni tudjuk a keresletet, alkalmazzuk a megfelelő technológiát, és ehhez mindenkinek a munkájára szükség van. Már sok merész bátor lépést tettünk meg a több nyelvűség erősítése érdekében, de a következő években is még számos nagy kihívás vár ránk. Kezdető fogva mondtuk, hogy mennyire fontos az, hogy a tagállamokkal együttműködjünk és tiszteletben tartsuk a szubszidiaritás elvét. Rendkívül fontos számunkra az, hogy a céljainkat elfogadják és támogassák a tagállamok. Emellett a civil társadalommal és a gazdasági szereplőkkel is egy struktúrált párbeszédet kell folytatnunk. Ez is döntő eleme a több nyelvűség erősítésével kapcsolatos stratégiánknak. A közeljövőben megszervezünk egy fórumot, amelyre meghívjuk a kultúra, a média, a nem hivatalos kommunikáció területének fontos szereplőit, annak érdekében, hogy megkönnyítsük a több nyelvűség alkalmazását a gyakorlatban olyan számákra is, akik esetleg még nem tudnak élni a több nyelvűségből adódó előnyökkel. Majd a politikánk további fejlesztése során figyelembe veszük ennek a fórumnak a megállapításait, eredményeit. A bizottságnak egyik fontos felismerése az, hogy minél korábban el kell kezdeni nyelvet tanulni. Most már bizonyított, hogy a korai nyelvtanulás közvetlenül és nagyon pozitívan befolyásolja a gyermekek személyiségfejlődését és szakmai vagy iskolai előre menetelét egyaránt. Ezért különösen fontos a szülők tájékoztatása. Kell, hogy legyen egy, egy kampány adott esetben, egy tájékoztatási kampány, amelynek eredményeképpen az egész közösségben ki lehet cserélni a legjobb tapasztalatokat és a legjobb gyakorlatot. Néhány szót szeretnék szólni a bevándorlók nyelveinek a támogatásáról. A migránsok természetesen kell, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy megtanulják annak az országnak a nyelvét, ahova bevándoroltak. Ezért emellett biztosítani kell a hozzátartozás érzését is a migránsok számára, csak így tudnak sikeresen integrálódni és részt venni a kultúra közi párbeszédben. De ennél többre van szükség. A tagállamok tiszteletben kell, hogy tartsák a bevándorlók anyanyelvét is és meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ezeket a nyelveket a munkájuk során is használják. A harmadik országok nyelveire is szükség van, annak érdekében, hogy az európai gazdaság erőteljesebben részt tudjon venni a világ színpadán a legkülönbözőbb tevékenységekben. A migránsoknak szánt nyelvtanulások, nyelvtanulási programok kapcsán meg kell vizsgálni, hogy a 2000 20-as nagy átfogó programunk kapcsán hogyan tudjuk kialakítani az oktatás, a képzés, Európa együttműködése számára a stratégiai kereteket. Ennek fontos eleme lesz a befogadó ország nyelvének oktatása ugyanúgy, mint az anyanyelv oktatása a migránsok számára. Ugyanakkor foglalkoznunk kell a formális, tehát az iskolai és az atipikus iskolán kívüli oktatásban egyaránt az életen át tartó tanulási programok keretében is a nyelvtanulással az új program, ami 2014-ben indul, a nyelvi és közi készségeket kívánja erősíteni az alapoktatásban, hiszen ez a mobilitás előfeltétele. Barozó elnök közelmúltban tett javaslatot egyfajta Erasmus mindenkinek programra, Youth on the Move az elnevezésének, a kezdeményezésnek, fiatalok mozgásban. A cél az, hogy minden fiatal a képzésének egy részét más tagállamokban töltse el. Ez fantasztikus lehetőség lesz a nyelvi kompetenciák erősítésére az egész EU-ban. 2011-ben lesz egy miniszteri konferencia, amely megvizsgálja a barcelonai célkitűzések elérése felé vezető folyamat kapcsán elért eredményeket, és az előbb említett prioritásokra fogunk koncentrálni. A konferencia kapcsán át fogjuk vizsgálni általánosan is, miniszteri szinten, a több nyelviségi politikát, ez 2012-ben lesz. Az Európai Parlament, mondanom sem kell, kulcsfontosságú szerepet fog ebben a felülvizsgálati folyamatban játszani. És azt hiszem, ez jól mutatja azt, hogy már elég messzire jutottunk az elmúlt két és fél évben. Gyakorlatilag nulláról indultunk, csak nagyon elszigetelt kezdeményezések voltak, most pedig már sikerült egy olyan széleskörű átfogó fellépést megvalósítani, amiben részt vesz minden érintett. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a politika megérdemli és igaz, indokol minden elképzelhető erőfeszítést, úgy gondolom, hogy amikor Európában utazgatunk, akkor nagyon jó érzés érzékelni a nyelvűséget. Látom, hogy az embereket mennyire érdekli ez a politika, és milyen nagyok az elvárásaik. Tovább kell folytatni az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy még jobban erősítsük az ezzel kapcsolatos tudatosságot az emberekben, hogy minden szakpolitikai területen is kihangsúlyozzuk, a több nyelviség fontosságát. Pontosan itt a parlamentben nagyon jól tudják a képviselők, hogy mi mozgatja, mi foglalkoztatja az embereket. Biztos vagyok benne, hogy támogatni fogják önök is a politikánkat hiszen a társadalmunkba történő integrálódás, a jólét érdekében is fontos a többnyelvűség erősítése. Ehhez több eszközre, forrásra lesz szükség, költségvetési forrásokra is, és emellett nagyon innovatív megoldásokra is. És azt hiszem, hogy pontosan ez az a terület, amelyre koncentráljuk majd a figyelmünket önök hagyják jóvá az EU költségvetését, és önök mindig síkra szálltak a többnyelviség mellett, ezért is várom örömmel a megjegyzéseiket. Nagyon szépen köszönjük, biztos úr. Köszönjük, hogy bemutatta az eddigi eredményeket és a terveit. Azt gondolom, hogy teljesen világosá vált számunkra, hogy a kulturális sokszínűség és a többnyelvűség nagyban összefügg és függ pontosabban a pénzügyi forrásoktól. Az angol nyelv természetesen szükséges ahhoz, hogy az ember a világban és az Európai Unión belül is megértesse magát, a gazdasági kapcsolatokhoz is fontos, de nagyon lényeges, és ezt ön is elmondta, hogy a gyerekeknél a több nyelv ismerete lényeges, főleg a migráns családok gyermekei számára biztosítani kell a nyelvtanulást, hiszen ők valahol követek, nagykövetei a, az európai kultúrák mozgásának és a kultúrák közötti kommunikációnak. Megnézem mindjárt a felszólalók listáját. Cver képviselő kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr. Először is szeretném megköszönni ezt a nagyon átfogó beszámolót, amit a többnyelvűségről előadott. Emlékeim szerint három évvel ezelőtt a bizottság újra organizálta magát, és az újra szerveződésnek köszönhetően létrehozta az ön mandátumát is. Azt gondolom, hogy az unión belül a többnyelvűség előmozítása kiváló megközelítés. Az volna az ötletem és a kérésem, hogy tekintettel arra az Európai Bizottság el, által előkészített mutatóra, tényleg hasonlítsuk össze, hogy hol tart a többnyelvűség Európán belül. Valószínűleg lesz egyfajta kísérleti fázis az oktatásügyi biztossal karöltve, vizsgálni lehet majd, hogy mely nyelvek az érintettek a többnyelvűség tekintetében. Én azonban azt szeretném, hogyha az összes európai nyelvet bevonnák a vizsgálatokba, tudom, hogy ez is forrás igényes vállalkozás, de ne csak a hivatalos európai nyelvekre koncentráljunk, hanem a szomszédok nyelveire is. Azaz, azokra a nyelvekre, amelyekkel az európaiak napi szinten is kapcsolatba kerülnek. Bizonyára emlékszik a biztos úr arra a közös eszmecserére, konferenciára, amit, amiről beszélt is, ahol ahol egy libanoni író beszélt arról, hogy meg kell tanulni a szomszéd nyelvét, ahhoz, hogy egy, egy együttélés megvalósulhasson a szomszédországban élő kisebbségnek a nyelvét is ismerni kell, a többi népcsoport nyelvét is a megfelelő kommunikáció biztosításához. És ebben kell támogatnunk a fiatalokat Európában, és amennyiben ez célkitűzésünk, akkor ezeket a nyelveket is támogatnunk kell. Tehát nem csak a nagy országoknak a nyelveit, hanem a szomszédos országokét is. Köszönöm. Fizasz képviselő. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm biztos úrnak is ezt a nagyon izgalmas előadását. A multi lingvizmus a többnyelvűség témájában. Nagyon izgat ez a téma. Kicsit atipikus a politikai karrierem, spanyol vagyok és katalán, és a madéti régióban hat éven keresztül kulturális miniszter is voltam. Nagyon fontosnak és érdekesnek értékelem ma az idegen nyelveknek a tanulását Madridban, egy kétnyelvű iskolát működtetünk, ahol lehetség, lehetőség nyílik arra, hogy a spanyolon kívül angolul vagy franciául tanuljon az ember. Egyetértek eh, Zver kollégával is, aki ugye mondotta, hogy nem szabad, hogy csak a leggyakrabban használt, illetve beszélt nyelveknek a tanítására koncentráljunk, az egyéb európai nyelveket is szélbe kell vennünk. Ön nem létette azt, hogy mennyire fontos a migráns családokban a nyelveknek a kérdését támogatni. Ezzel kapcsolatosan jelezném, hogy mert a migráns soknak a nyelvével foglalkoznánk, fontos az is, hogy az összes hivatalos nyelv tanulását is támogassuk az Európai Uniós hivatalos nyelvekre gondolok. Most az adott országokat nézve, Spanyolországban ez négy nyelvet jelent ugye az Európai Parlament elismeri a hivatalos spanyol nyelvet, de ugyanakkor ott van a katalán, a baszk nyelv és a galiciai nyelvjárás, amelyek szintén használhatósak a különböző hivatalos dokumentumokban, de nem ugyanolyan státuszokkal bírnak ezek utóbbi nyelvek a tolmácsolási, fordítási szempontból, mint a hivatalos spanyol nyelv. Aztán ott vannak egyéb nyelvek, mint a magyar nyelv használata, például Szlovákiában, hogyha most más országokra is koncentrálunk, és úgy tudom, hogy ezen országokban, ezen egyéb országokban gondot okoz a kisebbségi nyelveknek az elismerése. Éppen ezért erre koncentrálnunk kell, tudni kell azt, hogy itt olyan kultúrák vannak jelen, amelyeket respektálni kell, és ugyanígy van ez a migránsok családjában is, mint máshogy is, és mindenek előtt kiki a saját ajtaja előtt takarítson. Now Mrs. Honeyball, please. Köszönöm szépen, Honeyball, asszony kapszót. Köszönöm szépen. Nagyon érdekesnek tartottam ezt a beszámolót, hiszen én angolul beszélek, és ez már önmagában is óriási problémát jelent. Nagyon érdekelt az a felvetés, hogy mutatók alapján nézzük át, hogy mely tagállamban mely nyelveket tanítják. Nagy-Britanniában nagyon-nagyon nehéz helyzetben van az idegen nyelvtanítás, mert persze az angol egy fontos nyelv, de a saját politikánk egy kicsit szembe is megy ezzel, a többnyelvűségi megközelítéssel. Különösen érdekelne, hogy a tanácssal az egyes tagállamok szintjén mi is történt, hiszen az egyes nemzetek ö, oktatási ö, rendszerei felelősek azért, hogy mely mm, idegen nyelvnek adnak prioritást. Tehát melyek azok a főbb nyelvek, amelyekről itt beszélünk? Egyetértek azzal, amit a bevándorlók nyelvéről mondott. Én a magam részéről számos tapasztalatot szereztem. 39 különböző nyelvet beszélnek nálunk a bevándorlók, és azt gondolom, hogy ezt el kell ismerni. Nyilván a bevándorlóknak beszélniük kell a befogadó országnak a nyelvét, ez nem vitás de saját nyelvüket is tiszteletben kell tartani, és hogy azt is, hogy támogassuk a saját nyelvüknek a, az ápolását a befogadott, befogadó országban. Nagyon lényeges ezt az összefüggést felismerni. A másik dolog kapcsolódik ahhoz, amit a spanyol kollégám mondott, itt az egyes országokban beszélt kisebbségi nyelvekről, azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, ami nagyon sok országban megvan. A Velszi például támogatást kellene, hogy kapjon, és hát nyilván megfelelő forrásokat kellene biztosítani annak érdekében, hogy a kisebbségi nyelvek megmaradhassanak, és a saját kultúrájukat is fent tudják tartani ezek a kisebbségek. Köszönöm szépen! Tőkés úr kap szót. Elnök asszony, biztos úr, stimate domnule komisszár, tisztelt biztos úr, romániai magyarként kétszeresen is nagy érdeklődéssel hallgattam az előterjesztését, gratulálok hozzá az erőfeszítéseikhez, melyeket az önvezetésével az elmúlt időszakban kifejtettek. Külön is üdvözlöm azt, hogy korlátozott formában ugyan, de újabb nyelvek használata vált lehetővé az Európai Unióban, hivatalos formában az ír és a skót nyelvek hogy ezeket említsem. Három csoportban sorolható a nyelvhasználat vonatkozásában az országok, vannak tagországok, vannak csatlakozás előtti országok, és vannak harmadik országok. A, a harmadik országok vonatkozásában is szólt a biztos úr, az Emberi Jogok Bizottságában különösképpen foglalkoztat minket az egyes nyelvek iránti intolerancia, mint például a kínai ujgur Xinjiang autonóm tartományban elszenvedett diszkrimináció az ujgurok ellen. A csatlakozás előtti országok vonatkozásában Szerbiát vagy, vagy Ukrajnát említeném, ahol a magyar nyelv, de a román nyelv is súlyos diszkriminációt szenved. Ukrajnában már-már elsorvasztják a kisebbségi nyelveken, a román nyelven vagy a magyar nyelven való oktatást. Javasolom, hogy, a, hogy az Európai Bizottság az eddiginél is jobban figyeljen oda ezekre a helyzetekre és kérdésekre. Szerbiában a Timok völgyi románok esete a legismertebb, akiknek még a román identitását sem nagyon ismerik el. Moldvában viszont előrehaladás történt, hiszen épp nemrég járt itt a, moldvai miniszterelnök, és bejelentette, hogy nem lesz ezután moldován nyelv, hanem a statutáris módon a román nyelvet fogják Moldvában is hivatalos nyelvé nyilvánítani. A tagországok között Szlovákiát említeném meg, amit az előttem szóló is említett. Döbbenetes számunkra az államnyelvtörvény, számomra, számunkra, magyarok számára fasisztoid jellegű a tilalma a nyelvnek, a frankó Spanyolországában, vagy a 30-as évek Romániájában tiltották a kisebbségi nyelveket. Véleményem szerint túl lagymatag az Európai Unió fellépése a szlovákiai nacionalista, posztkommunista kormány által bevezetett nyelvtörvény, el, nyelvtörvény ügyében de a makedónokat is megemlíthetnénk ebben a, a nyelvi kérdés vonatkozásában. Kérem az biztos urat, hogy, hogy a nagy európai ideálok mellett sokkal nagyobb figyelmet fordtsanak a konkrét esetekre. Idealizmus és konkrét ügykezelés, mint például Romániában a magyar nyelvű egyetem kérdése, vagy a csángó magyarok nyelvhasználati tilalma, ilyen konkrét kérdésekkel kellene foglalkoznunk intenzívebb formában. Köszönöm a figyelmüket. Yeah, thank you, Mr. Tökes. Uh... Köszönöm szépen, Tőkés úr. Orban biztos úr, Szeretnék én is feltenni egy kérdést ahhoz kapcsolatban, amit kollégám Tőkés úr az előbb említett. A közös nyilatkozat a mm, többnyelviségről kapcsán említette Kínát és Indiát. Nos, amikor a kínai hatóságokkal tárgyalt a többnyelviség kérdéséről, tudom, hogy sok kínai diák európai nyelveket tanul, időnként fantasztikus eredménnyel, de tudjuk, hogy Kínában, ami egy több nemzetiségű állam, tibetiek, eh, vagy eh, az ujgurok, akiket tőkésőr is említette, nekik nem olyan könnyű a saját eh, nyelvükön beszélni, vagy oktatásban részt venni, az ujgurok nyelvét, vagy a tibetiek a saját nyelvüket nem használhatják. És ezért nyilvánvalóan felmerül ez a kérdés, és ezt szeretném tudni, hogy ön foglalkozik ezzel a problémával, tehát hogyan áll a többnyelviség ügye Kínában. Most pedig Takula úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném megköszönni Orbán biztos úrnak a nagyon jó munkát, melyet végzett a több nyelviséggel kapcsolatban. Nagyon átfogó, eh, hosszú és kiváló bevezetőt tartott a biztos úr, és azt nyilván leszögezhetjük, hogy a nyelv jelenti azokat az alapokat, amire építhetünk. Mi is úgy gondoljuk, hogy a polgárok Európája az a kulturális kontextus, amiben gondolkozunk, és ennek nagyon lényeges központi eleme a nyelv. A nyelv megtanulása révén ismerjük meg jobban eh, a másik kultúrát, eh, a többi kultúrát, és ennek eh, alapjára épülhet azután a bizalom, amire nagy szükségünk van itt Európában. Belső piac, külpolitika mm, is persze fontosak, de mindezeket alááshatja az, hogyha nincs meg ez a bizalom az emberekben. Szeretnék feltenni egy kérdést is, kapcsán egy további gondolatot is talán kifejtenék. Több régióban élnek őslakosok, és az elmúlt három évben az Unióban is egyre nagyobb figyelmet kap ez a kérdés, és remélem, hogy a következő bizottság még többet foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel, és talán tovább is tudunk majd lépni. Tehát az Unióban élő ős lakosokkal többet kell foglalkoznunk, nekik is meg kell kapni ezt a lehetőséget, hogy használhassák az anyanyelvüket azt hiszem, hogy egy civilizációs mérce ez itt Európában, és annak alapján, ahogy, ahogy bánunk a kisebbségekkel, a kisebbségek kultúráival, az nagyon sok mindent megmutat, eh, hiszen ahogyan a gyengék kultúráját támogatjuk eh, és segítjük, az eh, annak kapcsán mérhetjük azt, hogy valóban milyen kultúráltak vagyunk. Oroszországban is tenni kellene valamit, ugyanis ott is vannak kisebbségi nyelvek, az ugurok ott is élnek, és nagyon keményen bánnak velük az oroszok. Tehát egy sokkal átfogóbb kontextusban kellene itt Európában megvizsgálni azt, hogy mit tehetünk. Biztosítani kell azt, hogy gyakorolhassák az anyanyelvük használatához fűződő jogok mindezek a kisebbségi népek, népcsoportok. Ez túlmutat egy pusztán nyelvi problémán. De mindeneket azért szeretném megköszönni Orbán biztosnak a jó munkát, jó vágányra terelte ezeket a kérdéseket, és gondolom, hogy a következő bizottság ennek alapján majd nagyon jó munkát tud végezni fontos sarokköve a több nyelvűség a Európának, amit a jövőben tovább kell erősíteni. Köszönöm, Takula úr, és most Nevedalova asszonynak adom meg a szót. Még Kelly úr és Deli asszony szerepelnek a listán, és ezt követően meghallgatjuk a biztos úr válaszát. Köszönöm szépen. Mindenek előtt eh, szeretnék csatlakozni azokhoz, akik megköszönték eh, Orbán biztos úrnak a beszámolót. Én is nagyon fontosnak tartom az ön munkáját és üdvözlöm azt, hogy egy kis ország állampolgáraként az anyanyelvemen szólhatok itt a parlamentben. Említette harmadik országok nyelvét, illetve a bevándorlók nyelvét, és azt, hogy ezeket szintén támogatni kell, ezeknek a nyelveknek a használatát támogatni szeretné. Nos, vannak erre források? különítettek el már forrásokat erre a célra? Ami pedig Kínával és Indiával kapcsolatos nyelviségi közös nyilatkozatot illeti, én ezt nem olvastam, talán röviden el tudná mondani azt, hogy az együttműködés mélyén területekre vonatkozik ez a közös nyilatkozat. Az említett szlovák államtörvényhez is szeretnék hozzászólni. Azt hiszem, hogy tőkés képviselőtársadnak el kellene olvasni, olvasni talán ezt a törvényt, magát a szöveget, és a saját olvasmánya alapján kellene azután nyilatkozatokat tenni, és nem jó az, hogyha radikális magyar vagy szlovák politikusok által elmondottakat halljuk tőle. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Orbán biztosnak az előadáshoz és a kiváló munkájához is. Említett az ír, eh, vagy a gél nyelvet, ami most már az EU hivatalos nyelve lett, és ez nagyon nagy lökést adott ennek a nyelvnek Írországban, ugyanis állandóan csökkent már az, ezen a nyelven beszélők száma, hanyatlott a nyelv, és most sokat nőtt a népszerűsége, mióta ez hivatalos nyelv, és egyre többen is beszélik ezt a nyelvet az vidéken, Írországban nagyon megnőtt azoknak a számok, akik ismét beszélnek ezen a nyelven. Említette Barozó eh, úr kezdeményezését, a Youth on the Move, a eh, ifjúság akcióban kezdeményezést. Ez is egy kiváló kezdeményezés, talán még hallhatnánk többet is erről, különösen eh, abból a szempontból, hogy mi történik a kis nyelvek kapcsán, és hát végül még hallottunk egy gél nyelven egy záró mondatot a képviselő úrtól. Köszönöm, Pályadeli asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Orbán úrnak, amit elmondott a több nyelviséggel kapcsolatban. A kérdésem a következő. Elgondolkozott-e azon, hogy esetleg az európai polgárok nyelvtudását ha növeljük, akkor azzal problémákat is teremtünk. Talán több lesz ennek a hátránya, mint az előnye. Hallottam például a volt Jugoszláv köztársaság vagy Macedóniában használt nyelvet, makedon nyelvnek említik, de hát ez tulajdonképpen egy bulgár dialektus hogyan tudjuk definiálni a nyelveket az Európai Unióban, és hogyan tudjuk megkülönböztetni a nyelveket a dialektusoktól. Elnézést kérek, el kellett mennem, mert a Balkán országokkal kapcsolatos vízum liberalizációról folyt egy szavazás egy másik szakbizottságban, ezt ön is pont Macedóniát említette. Hát, hogy a macedón nyelv most ez egy dialektus, hát a Leceburgist is említhetném, ez Luxemburgnak a hivatalos nyelve, ez is tekinthető akár egy német dialektusnak. Ez nagyon érzékeny kérdés, és gondolom, hogy a biztos úr majd megadja a helyes válaszokat erre. Köszönöm a vitát, biztos úr, öné a szó. Tudom, nehéz a munkája, tudom a nemzeti parlamenti kollégáktól is, hogy mekkora probléma ez, milyen érvekkel jönnek hozzá, és hát biztos úr megteszi, amit tud, amit tehet. Mulțumesc pentru întrebări. Uh, o să încep cu domnul Sver. Îmi face plăcere. Köszönöm szépen a kérdéseket. Sver képviselő kérdésével kezdeném. Azt kell mondanom, hogy számomra öröm, hogy visszatérhetek ide, hiszen jól tudtunk eddig is együtt dolgozni de először is a nyelvi terveinkről. Azt gondolom, hogy egészen jól haladtunk előre 2007-ben ezt a nyelvi mutatót már ki megalkottuk, és most várjuk ennek a vizsgálatnak az eredményeit. Bizonyára tudják, hogy nagyon praktikus megfontolásoknál fogva financiális szempontból a fiatalok számára 16 éves kortól kezdődően vizsgáltuk ezt a mutató alapján történő vizsgálatot. Öt nyelvre történt meg a vizsgálat, de a cél az természetesen, hogy az értékelést kiterjesszük minden egyes Európai Uniós hivatalos nyelvre. Ez nem lesz egyszerű. hiszen már az öt nyelv értékelése is elég érzékeny politikai területeket és megfontolásokat érint. Gondolok itt egy olyan kérdésre is, ami eleinte kicsi technikainak tűnt, de a politikai érzékenységeket is figyelembe véve ezen fiataloknak a nyelvek iránti vonzalmát igyekeztünk értékelni, mint ahogy mondtam, kiterjesztve a az összes nyelvre. Ha a PISA tanulmányt felidézik, akkor mindenki értheti, hogy miért olyan kényes terület ez. Más problémák is vannak, amiért bizonyos tagállamok nem akartak már a program első fázisában részt venni, vagy nem tudtak. De bízunk abban, hogy minden tagállam részt fog venni, és ehhez meg is kapják a megfelelő támogatást, hiszen akkor minden egyes EU-s hivatalos nyelvre ki tudjuk terjeszteni az elemzést. Örömmel tölt el az, hogy hallhattam önöktől, azt az álláspontot, hogy az idegen nyelv oktatást általánosságban támogatják, beleértve a szomszédos országok nyelveit is. Ez a 2005-ös és 2008-as stratégiánkban is megerőtésre került, hiszen az idegen nyelv oktatás az interkulturális párbeszédet, a kultúrák közötti párbeszédet is elősegíti. A kérdés az, hogy a konfliktusokat, a feszültségeket hogyan lehet megelőzni, kikerülni. Amennyiben nem vagyunk hajlandóak megérteni a másik nyelv nyelvét, és ezáltal a kultúráját sem. Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy az Európai Unión belül a többnyelvűség révén lehet megelőzni a konfliktusokat, amennyiben jobban megértjük egymást. Legyen szó két szomszédos közösségről, vagy pedig egy kisebbségi csoportról egy tagállamon belül, amely más régiókban talán többségi társadalmat alkot, vagy beszéli a szomszédos ország nyelvét. Vége eredményben mindig ugyanaz a kérdés, a másik nyelvét tanuljuk meg, hiszen ezáltal a jobb megértés és a jobb, nagyobb bizalom is kialakulhat. Axfelder képviselő, remélem, hogy nem teljesen helytelenül mondtam ki a nevét, tehát ön azokról az ország, azokról a nyelvekről beszélt, amelyeket Spanyolországban beszélnek. Április 1 -e óta, 2007 április 1 -e óta különböző nemzeti intézményekben a spanyol kormányjal összhangban életbe lépett egy megállapodás. Ennek értelmében kiegészítő facilitásokat állítottunk fel, olyan spanyolok számára, akik Spanyolországon kívül is élhetnek adott esetben, akik a galíciait vagy a katalánt beszélik. Ezen megállapodás alapján mondhatok is egy példát. Az Európai Tanácsban a spanyol képviselők használják ezeket a nyelveket ezeken a nyelveken is beszélhetnek. De mehetnék tovább is. A brit képviselők nemrégiben már a velszi nyelvet is beszélhették, mert egy 2008-as megállapodás értelmében lehetőségig nyílik erre. De még további lehetőségek is rejlenek ebben az egész folyamatban, hiszen az Európai Bizottság Barcelonában egy katalánul megírt dokumentumot is kiadhatott, ahol a különböző stratégiai intézkedésekről volt szó, amelyet Európában kellene foganatosítani. Itt egy Európai Bizottsági homepage egy honlapról van szó, katalán nyelven. A polgárok pedig a nevezett nyelveken is fordulhatnak az európai intézményekhez. Legalábbis igényt támaszthatnak arra, hogy azon a nyelven kapják meg a választ, amelyen megfogalmazták a kérésüket, kérvényüket. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges elem. Hiszen nagyon sok erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy a többnyelvűséget itt az Európai Unióban, mint alapelvet valóban előre mozdítsuk. Szeretném még egyszer aláhúzni, mert lehet, hogy első alkalommal nem hangoztattam eléggé hangsúlyosan, hogy a politikánk, a stratégiánk a többnyelvűség vonatkozásában az egész Európai Unió nyelvi palettájára érvényes. A kezdeményezéseink nem csak a 23 hivatalos nyelvre vonatkoznak, hanem ezen túlmenően is több mint 70, bocsánat, több mint 60 regionális és kisebbségi nyelvről van szó, és a lehetőségeink keretében nyilván a bevándorlók nyelveit is ide sorolhatjuk. Hannibal asszonynak mondanám válaszként a következőt. Nagy-Britanniában nagyon nagy érdeklődéssel kísértük figyelemmel az eseményeket. Eredetileg, hát nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak, eredetileg nagyon különböztek egymástól az álláspontok a brit médiában. Voltak, akik azt hangoztatták, hogy a többnyelvűség, nem nagyon attraktív poszt, ez inkább egy ilyen mindennapos kérdés, mindennapos témakör, de, mint ahogy mondtam, nyomon kísértük a brit álláspont változását. És tekintete voltunk arra a tényre is, hogy a brit társadalomnak a nagy része az eredeti őshonos társadalom gyakorlatilag csak egyetlen egy nyelvet beszél. Úgy tűnik, hogy nagyon kicsi az érdeklődés. Kevés a motiváció a diákok, illetve a szülők meggyőzésére, hogy érdemes idegen nyelveket tanulni. Számos erőfeszítést tettünk, és többen kritizáltak is bennünket, hiszen a többnyelvűség és az oktatáspolitika az a nemzeti kormányoknak az asztala, az ő hatáskörükbe tartozik az idegen nyelv oktatás kérdése. Mindazonáltal örömmel állapíthatom meg, hogy a téma aktuális, Nagy-Britanniában is, és releváns a brit polgárok, mint pedig a médiák vonatkozásában Nagy-Britanniában. Az Economist két héttel ezelőtt számolt be egy cikkben arról, hogy az egy nyelvű brit polgár milyen hátrányokat szenved más európai polgárokkal szemben. És azt gondolom, hogy ezek igazán figyelemre méltó hátrányok. Ezért üdvözlöm azt a döntést, amelynek értelmében a jövő évtől kezdve az idegen nyelv oktatás már az általános iskolától kezdődően kötelezővé lesz, hiszen várhatóan ez akkor változásokat fog ö, okozni. Látogatást is tettem Nagy-Britanniában, és ezt követően megállapíthattam, hogy a többnyelvűséggel való tapasztalatok kiemelt jelentőségűek. Ahogyan önök is, vagy ön is, több látogatást tettem az iskolákban, és az egyik ilyen iskolában száz nyelvet beszéltek, száz különböző nyelvet beszéltek a diákok. Hát ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy e, az integrációs modellek szemmel láthatóvá váltak. És ez bizonyára releváns a hasonló problémákkal konfrontálódó tagállamokban. Beszélt ön itt arról is, hogy az Európai Unió milyen formában támogathatja a regionális kisebbségi nyelveket. Ugye önök is ismerik az élethosszig tartó tanulási programot, és ennek a programnak a keretében van egy fejezet a többnyelvűségre, illetve a nyelvoktatásra, az idegen nyelvoktatásra vonatkozóan is van egy elkülönített szakasz. Ezen a területen nagy hangsúlyt fektetünk a regionális és kisebbségi nyelvekre, finanszíroztunk különböző hálózatokat, például a Cardiff hálózatot emelném ki. Ez is a nyelvoktatással kapcsolatos projekt, de további konkrét projekteket is említhetnék, amelyek az egyes kisebbségi nyelvek támogatását tűzték ki célul. Ezt a témát többen felkarolták, többen elismerik és támogatják is, és ahogyan a bevezetőmben már elmondtam, az értékelést követő első fázis után további forrásokat fogunk tudni szánni ezekre a fontos nyelvekre. Tőkés úrra reagálva. Hát ön is tudja, hogy az Európai Uniónak hol húzódnak a határai. Gondolok itt a harmadik országokra alkalmazható intézkedésekre, és Ukrajnáról szólt ön. Hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani önnek, hogy a kisebbségek védelme és az alapvető jogok és az emberi jogok védelme természetesen az Európai Bizottság napirendjén szerepel, hiszen ez minden egyes politikánk alapvetése közé tartozik, nem csak a szomszédos országokkal való ö, szomszéd politikánkban, partnerségi politikánkban, ö, hanem ö, nagyon fontos részét képzi minden egyes ö, tevékenységünknek. Hogyha például az ukrán csatlakozás lehetőségéről beszélünk, és a közelítésről, hát akkor ez is egy alapvető fontosságú elem, ami Moldovát illeti. Hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az Európai Unió elismeri a hatóságoknak a döntéseit azokban az országokban is, amelyek nem tagjai az EU-nak. Más részről azonban, amennyiben a konkrét érdekek úgy diktálják, a konkrét tagország eh, érdekei úgy diktálják, akkor ezeket az érdekeket eh, figyelembe kell venni az általános eh, kontextusban. És ez nem csak Románia és a Moldáviai Köztársaság vetületében igaz, hanem az itt említett korábbi jugoszláv köztársaság Macedónia vonatkozásában is, és ami pedig Görögországot illeti, és Görögország, illetve Bulgária viszonyát illeti, Ezzel kapcsolatban is jött egy kérdés tekintettel a szlovákiai nyelvtörvény módosítására. Szeptember 1. 2009-én lépett életbe ez a szlovákiai nyelvtörvény, és pontosan átgondoltam, hogy az Európai Bizottságnak mi is az álláspontja ezzel kapcsolatban. Hát egy részről kötelezettségünk az Európai Bizottság mandátumából fakadóan fellépni, de a nyelvpolitika nemzeti, illetve regionális kompetencia és a szubszidialitás elve mentén valósul meg. Másrésztről azonban az Európai Bizottságnak feladata, hogy megvizsgálja a nemzeti törvényeket, a nemzeti jogalkotást, amelyeket a meglévő európai jogalkotás keretében hoznak. Ezért az Európai Bizottság most kivizsgálja a szlovákiai nyelvtörvénynek a rendelkezéseit. Nem csak arról van itt szó, hogy ez összeegyeztethető-e a 43-as irányelvvel, amelyet 2002-ben hagytunk jóvá, tehát a diszkrimináció elleni fellépésről szóló, megkülönböztetés mentességről szóló irányelvről beszélek, hanem arról is szó van, hogy más közösségi dokumentumokkal összeegyeztethető-e ez a nyelvtörvény. Gondolok itt a belső piacra vonatkozó jogi aktusokra. De még nem zárult le ez a vizsgálat, hiszen eléggé átfog, eléggé komplex ez a vizsgálat. Amikor majd eljött az a pillanat, hogy végeztünk a munkánkkal, akkor természetesen mindenki tájékoztatunk az eredményről. Többen foglalkoznak a bizottságon belül egyébként az említett nyelvtörvénynek az elemeivel. Én a magam részéről, illetve Baró biztos úr, többször is összeültünk a szlovákiai, illetve magyar érintett felekkel, illetve illetékes felekkel, Több száz kérdést kaptunk ezzel a törvényel kapcsolatban egész Európából, nem csak a két közvetlenül érintett országból, tehát nem csak Szlovákiából is Magyarországról jöttek ezek a megkeresések. A két ország képviselőivel tartott megbeszéléseinken teljesen egyértelműen azt mondtuk ki, hogy a rendelkezések átültetése a bizottság vizsgálatát követően nagyon jelentős vizsgálat alá esik. A végrehajtásnak olyan formában kell megtörténnie, hogy a törvény ne ütközzön a közösségi jogba. Támogatásunkról is biztosítottuk a feleket, amennyiben szükség van, és az Európai Bizottság által megfogalmazott segítségnyújtásra. A két miniszter elnök által aláírt megállapodás azt gondolom egy, egy nagyon fontos lépés előre. Ugyanakkor egy garanciát is biztosít ez, arra nézvést, hogy végezetül is egy mindkét fél számára elfogadható megoldás szülessen. Trübül asszonynak válaszolnék. Az együttműködés azon országok között, akik a valamiféle metszetbe kerülnek több, több nyelvűségüknél fogva, ugye itt Kínát, illetve Indiát említették, de számos más ország is ebbe a kategóriába tartozik, mert ugyanolyan problémákkal küzdenek. Mindkét részről nagy érdeklődés mutatkozik, annak érdekében, hogy ezt az együttműködés, ezt a kooperációt erősítsük egy példát hagy említsek. Egyre több egyetem a tagállamok közül felkínálja azon nyelveknek a tanulási lehetőségét, mint például a hindi vagy a mandarin nyelven folyó oktatás. Tehát ezeken a nyelveken is lehet tanulni az egyes tagállamok egyetemein, és ez jó lehetőséget biztosít a az egyetemeknek, illetve az egyetemistáknak, és mindenki nagyon por, pozitívan reagált erre a lehetőségre, de nem csak erről van szó. Nem, nem csupán a nyelvek kölcsönös előmozdítására fektetjük a hangsúlyt, hanem arra is, hogy respektáljuk a másikat, de a saját értékeinket is terjesszük az emberi jogok tiszteletben tartása, az alapvető jogok tiszteletben tartása, amit kiemelnék ebben a vonatkozásban, hiszen ez kulcsfontosságú. És nem fogunk késlekedni a tekintetben, hogy ezeket a kérdéseket ki is emeljük. Akkor is, hogyha néha nagyon kényes és érzékeny területre evezünk ezzel. Kína vonatkozásában mindig felvetjük. Tehát a válaszom tulajdonképpen az, hogy igen, a napi rendőkön szerepelnek ezek a témák. Beszélünk ezekről a problémákról, és a kapcsolatainkban a kultúrák közötti párbeszéd mindig nagyon fontos. Takula úrnak válaszolva, mindenek előtt szeretném megköszönni azt, hogy a saját munkámat pozitívan értékelte. Nagyon örülök annak, hogy valaki, aki ilyen jól kiismeri magát ezen a területen, megdicsérte a munkámat. Barózó elnök egy új mandátumról, egy új felhatalmazásról beszélt, hogy legyen egy igazságügyi és alapjogi, emberjogi biztosi poszt majd az új bizottságban, és ennek a biztosnak a hatáskörre kiterjedne a nemzeti etnikai kisebbségek jogaira is. Reméljük, hogy minél előbb hatályba lép a Lisszaboni szerződés, és ezzel együtt az alapjogi karta is hatályba lép, érvényessé válik, és jogilag kötelező lesz mindenkire nézve. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy új szakaszba lépjünk, tovább lépjünk, az Európai Unió ezen a területen további erőfeszítéseket tegyen, Gondolnunk kell emellett azonban arra is, hogy eznek a hatáskörnek azért a jövőben is meg lesznek a szigorú korlátai, és ezen belül mozoghat majd csak ez a biztos. Ezt önök is nyilván nagyon jól tudják. Nem csak az Európai Unió szintjén folyik ezekről a kérdésekről eszmecsere, hanem ahogyan már ezt elmondtam, az Európán kívüli vagy Európán belüli nem EU tagállamokkal is beszélünk ezekről a kérdésekről. Levetolova asszonynak válaszolnám a következőt. A bevándorlók nyelve az Európai Unióban egy nagyon kényes, érzékeny kérdés. Néhány tagállam olyan országok elsősorban, ahol a hatóságok szeretnék elősegíteni a bevándorlók nyelvének a használatát. Nos, az ilyen tagállamok a lehetőségek teljes tárházával élnek, hiszen említettem én is egy példában az angliai iskolát, ahol száz nyelven beszélnek a migráns gyermekek. Nem csak a befogadó ország nyelvét kell tehát a bevándorlóknak megtanulni, de azért ez egy érzékeny kérdés, és több fővárosban azt mondták nekünk, hogy annyira érzékeny ez a kérdés politikai értelemben, hogy inkább ne foglalkozzunk mi ezzel. De a mi álláspontunk egyértelmű, nem félünk ettől a kérdéstől mert az a véleményünk, hogy nem csak a befogadó ország nyelvét kell megtanulniuk a bevándorlóknak, ami természetesen önmagában egy kondíció sine qua non, hogyha azt akarjuk, hogy integrálódjanak a migránsok az európai társadalmakba, de ezen túlmenően emellett az anyanyelvet eh, is tiszteletben kell tartani, a bevándorlók anyanyelvét, és ennek a használatát is eh, segíteni kell. Minden tudós azt mondja, hogy az anyanyelv hiányos ismerete nagyon megnehezíti bármilyen másik nyelvnek a megtanulását is. beszéltem már arról is, hogy mi a gyakorlatban is milyen nagy haszna van a bevándorlók anyanyelv ismeretének. Az integrációs modellek között azonban nagyon nagy a különbség a tagállamokban. Elkészült egy katalógus, egy lista a tagállami legjobb gyakorlatokról. Erről csak, hogy egy példát említsek, Nagy-Britannia, de Németország, Ausztria, Spanyolország és több más ország is található ezen a listán, ahol nagyon pozitív példákat találhatunk eh, már a migránsok eh, anyanyelvi tanulásának a támogatására és tehát tanulhatunk egymástól. Ami pedig a korai eh, nyelvtanulást illeti az idegen nyelv korai elsajátítását, eh, két hete beszéltünk erről utoljára konkrétan egy rendezvényen, és nagyon örülök, hogy eh, ezt a kedvez kezdeményezést itt is az önök körében ilyen nagy érdeklődés kíséri. Ismert tudósok az Európai Unió vezető tudósai és kutatói támogatják ezt a kezdeményezést, és részt kívánnak venni ebben. A tagállamoknak is azonban többet kell tenni, nagyobb erőfeszítésekre van szükség a tagállamok részéről, és politikai értelemben is lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok részt vegyenek ebben a kezdeményezésben. Veli úr szólt, illetve Kelly úrnak mondom először, aki az ír, a gél nyelv hivatalos nyelvé történő minősítését üdvözöltem itt az EU-ban. Nos, kapcsolatban állok én és ír hatóságokkal, és nyugodtan elmondhatom önöknek, hogy ezek a hatóságok nagy figyelemmel, érdeklődéssel kísérik a mi tevékenységünket, és hogyha valamilyen jelentés nem, jelentés nem fordítanak le azonnal gél nyelvre, akkor a hatóságok erre azonnal reagálnak. Ennek a nyelvnek a használata az EU intézményeiben már eléggé elterjedt és erősödik, de Hagy tegyem hozzá ahhoz ezt, hogy nem elég, hogyha a bizottság tesz erőfeszítéseket, hogyha Írország nem gondoskodik arról, hogy elég fiatal beszélje ezt a nyelvet Írországban. Nem tudunk minden igénynek eleget tenni, például itt, hogy biztosítsunk ilyen nyelven tolmácsolást, ha egyszerűen nincsenek olyan fiatalok, vagy olyan tolmácsok, akik beszélik ezt a nyelvet. Írországban kell erről gondoskodni, és ez a nemzeti és a regionális intézmények szerepe, hogy elősegítsék az, ezeknek a nyelveknek az oktatását, és ez nem csak az ír vagy a gél nyelvre vonatkozik. Összefügg mindez olyan nyelvek ügyekkel is, amelyeket nagyon sokan beszélnek, mint az angolt vagy a e, franciát, és e, fontos az, hogy mi magunk is indítsunk e, támogató projekteket, annak érdekében, hogy a francia és a brit fiatalok fiatalokat is biztassuk arra, hogy az angolon, francián kívül tanuljanak idegen nyelveket is, mert hogyha ez nem így lesz, akkor a közösségi intézményekben nehézségeink lesznek, hogy már akár 5-10 év múlva is a fordító és a tolmács szolgálatnak nagyon sok gondja lesz azzal, hogy biztosítsa az angol, illetve a francia tolmácsokat, mert ha megnézzük mondjuk a tolmácsolási igényeket, a következő tíz évben fel annyi tolmács lesz, mint most, hogyha nem sikerül rávennünk a francia és a brit fiatalokat arra, hogy tanuljanak idegen nyelveket eljön az az idő, hogy nem tudunk majd tolmácsolást biztosítani minden ülésen ezeken a nyelveken, mert nem lesz elég tolmács ezek azok a kockázatok, amelyekkel szembesülünk. És ahogy mondtam, itt volt egy eklatáns példa, hogy a nagy nyelvekkel kapcsolatban is megvannak ezek a problémák. Barozó elnök kezdeményezése a Youth in on the move, a fiatalok lendületben vagy mozgásban. Ezzel kapcsolatban is elhangzottak észrevételek. Valóban ez egy nagyon fontos kezdeményezés, részletesen is érdemes kell, és kell majd ezzel foglalkoznunk itt a parlamentben is, és a tanácsban is. Ez nyilván meg is fog történni. Erről ennyit tudok most mondani. Paladéli asszony kérdésére válaszolva, az előbb már röviden beszéltem Macedóniáról. Macedónia volt Jugoszláv köztársasággal kapcsolatos problémáról. Egyre világosabbá válik, hogy az ország elnevezésével és a nyelvével kapcsolatos problémára megoldást kell már végre találni és ahhoz, hogy tovább közeledjen az Európai Unióhoz, ez az ország erre mindenképpen szükség van. Az utolsó kérdés volt talán a legnehezebb. Hogyan tudunk megkülönböztetni egy dialektust egy nyelvtől? Mi a különbség a nyelv és a dialektus között? Hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ez végső soron a szubszidiaritás alapján történő döntés kell, hogy legyen. A tagállamok döntenek erről, ugyanígy, mint a harmadik országok esetében a harmadik országok hatóságai, ez egyszerűen az ő hatáskörükbe tartozó ügy. Konzultáltam szakértőkkel is arról, hogy hogyan tudunk megkülönböztetni dialektusokat nyelvektől, és végül is ők azt mondták, hogy ezeket a különbségeket nem a tudósok határozzák meg, hanem a politikusok. Nagyon köszönöm, biztos úr. A több nyelvűség kérdése, mint láttuk, egy nagyon sok színű, sok területet érintő kérdés. Ön említette a beszéde végén, hogy nem sokára súlyos problémánk lesz a tolmácsolás biztosításával. A sok nyelvűség kapcsán az Európai Unió egyre elkötelezettebb és egyre többet tesz, és aztán mégis előfordulhat majd egy olyan helyzet, hogy nem lesz elég tolmácsunk, mert azok az országok, akik például mindig követelik a fordítást, Franciaországot említsem, nem lesznek abban a helyzetben, hogy elég tolmácsot szállítsanak nekünk, úgymond. Azért a jövőben ahhoz, hogy valóban sok nyelvű környezetben dolgozhassunk, szükség van azokra a tolmácsokra, akik ezt a munkát el tudják végezni. Ezért a tagállamokban otthon a parlamenteknek, nemzeti parlamenteknek is kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy a Németországban, a német Bundestagban nem elég, ha állandóan azt mondjuk, hogy milyen fontos a több nyelviség, fel kell tenni ezt a kérdést, hogy van-e elég ember, aki ezt a munkát képes és tud, tudja végezni, több nyelven tud tolmácsolni és fordítani. Tudjuk tehát, hogy még a nemzeti parlamentjeinkben is még elég sok a tennivaló ezzel kapcsolatban. A leg az angoloknak van talán a legtöbb bepótolni valójuk, vagy lefaragni valójuk a lemaradásaik tekintetében. A Bundestag elnökének be fogok számolni egyébként erről az itteni vitáról, mert azt hiszem, hogy ez nagyon, nagyon fontos volt. Nagyon köszönöm önnek, biztos úr, azt, hogy itt volt, és bárhol is fog dolgozni majd a jövőben. Mióta is volt ön ezen a, ebben a pozícióban, azt két és fél éve. Ahhoz szeretnék mindenképpen gratulálni, amit ebben a két és fél évben itt elvégzett. Köszönjük azt, hogy ezt ilyen lelkesen, jól tette. Minden jót kívánunk önnek, és még egyszer köszönöm, hogy itt volt és eljött. Kedves kollégák, kérem, hogy maradjanak itt, ugyanis rendkívül érdekes lesz a programunk következő része. Meghallgatjuk a Nagy Károly Európai Ifjúsági Díj nyerteseit, és most angolra fogok váltani, mert angolul van minden leírva nekem. Az Nagy Károly Európai Ifjúsági Díjat 2008-ban indították az Európai Parlament és a Nemzetközi Nagykároly Díj szervezői közös kezdeményezésében, ennek már hosszú hagyományai voltak, Pötering elnök kezdeményezte ezt. A célja ennek a díjnak az, hogy a fiatal egyének, tehát 16 és 30 év között helyiek munkáját, tevékenységét ismerjük el, akik az európai megértésért tesznek valamit közös projektekkel, több mint egy tagállam részvételével. 2009-ben mintegy 200 ilyen projektet nyújtottak be, mind a 27 tagállamból, és egy két lépcsős kiválasztási folyamatban értékelték ezeket. Először egy nemzeti zsűri, amelynek tagja volt két európai parlamenti képviselő és ifjúsági szervezetek képviselői értékelték a munkákat. Hát ezt követően kerültek a pályázatok egy euró európai eh, zsűri elé, amelyben eh, részt három EP eh, e képviselő és a Nagy Károly Alapítvány négy képviselője. Schmidt Pál kollega alelnök úr vett részt az európai zsűri munkájában a Kulturális Szakbizottság nevében. A Aachenben május 19-én volt a díjátadó ünnepség. A harmadik díjat, 2000 eurót egy német projekt kapott, aminek a címe Oberkante und Lippe, hát nem tudom, ez lefordítható-e, ez hát nagyjából az, hogy túl csordul a pohár eh, ugye a felső széle az alsó ajaknak, ha szó szerint lefordítjuk. Eh, diplomaták gumi csizmában az alcím, hát ez sem könnyű megérteni, ugye diplomaták gumi csizmában, remélem a tolmácsaink le tudják fordítani, hát ez nem volt annyira bonyolult. A második díjat, 3000 eurót egy francia projekt kapta, Európa európai, az Albi Európai Egyetemi Színház fesztiválja, az Albi School, az Albi iskola diákjai. És az első díjat, 5000 eurót egy lengyel projekt kapta, sajnos nincsenek itt nyertesek, Europe Needs You a címe ennek a projektnek, az Európának szüksége van rád, az AIG Európai Diák Fórum nyújtotta ezt be. Nagy örömmel üdvözlöm, üdvözlök a három nyertes csapatból három képviselőt. Lara Schöper Németországot képviseli, a harmadik díjnyertesét, Marie Thierry Franciaországot képviseli, a második díj, és Hilde de Löw Lengyelországot képviseli. Itt ül a hölgy majdnem mellettem, és um, azt mondom, hogy ő kezdje, hiszen ők nyerték az első díjat, és kezdje a nyertes. Talán azt hiszem 10 perc áll a rendelkezésére, hogy beszámoljon a projektjükről. Nagyon, valóban nagyon örülök, hogy itt lehetek, itt ülhetek. Nagyon izgatott vagyok, és kicsit ideges is talán, de kell, hogy valljam. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy 10 percben bemutassam önöknek az Európának szüksége van rád projektet, amelyel megnyertük a 2009-es Nagy Károly díjat. Nagyon hálásak vagyunk, hogy bizalmukat helyezték ebbe a projektbe, és a díjnak köszönhetően most egy második ciklust is indíthatunk a projekt kapcsán jövőre, ami egyébként 2008. januárja óta létezik ez a projekt. Az első fél évben indítottuk el, és most egy évet működött már, most kezdődik majd egy második év. Hilde de hívnak, holland vagyok, és én ismertetem önökkel azt, hogy mi is az AIG, Európai Diák Fórum, 33 európai ország diákjai vesznek részt ebben, tehát különböző nemzetiségű diákok alkotják ezt a fórumot. Mi kezdetben hatan voltunk, Tehát hatan indítottuk el ezt a projektet, néhány képet is szeretnék bemutatni. Most már több mint 240-en veszünk részt a projektben. Lovieduma Spanyolországban gyűjtjük össze, tehát a kezdetekkor hatan. És az elképzelésünk az volt, például a mi gimnáziumunkban nem beszéltünk túl sokat az oktatás kapcsán európai kérdésekről, és így gondoltuk, hogy ez nem jó helyzet ugyanis a fiatal nemzedékekből kerülnek ki majd a jövő döntéshozói és vezetői itt Európában. Ezért szeretnénk megváltoztatni ezt a helyzetet, és szeretnénk, hogyha európai ügyekről többet lehetne hallani az iskolákban. Nagyon örülök, hogy itt az Önök szakbizottságában is ilyen kérdésekről beszélnek, és felmérik, hogy milyen gondolatok léteznek. Mi mindenképpen a gimnazistákat szeretnénk egy kicsit több ismerettel felvértezni, és azután majd a civil szervezetekhez is szeretnénk eljutni. Kutatást is végeztünk annak kapcsán, hogy megnézzük, hogyan néz ki az oktatást. Szinte mindegyik európai országban vizsgálottunk, és a kutatás eredménye világosá tette a számunkra, hogy létezik egy probléma, mégpedig az, hogy az oktatásban nem foglalkoznak konkrétan európai kérdésekkel, azokkal, amikkel Brüsszelben foglalkoznak, vagy olyan kérdésekkel, hogy mit tehet az EU az emberekért, konkrétan a fiatalokért. Nagyon felületesen kezelik ezeket a témákat az oktatásban és sokan azt mondják fiatalok is, hogy Európa hát túl messze van, nem értem, nagyon más, mint amit ismerünk. Ez is kapcsolódik ahhoz, hogy miért nem aktívak a fiatalok a társadalomban, miért nem vesznek részt például önkéntesként projektekben. Pedig nagyon sok a lehetőség. Hallottam például, hogy is volt ez a Youth on the Move, fiatalok mozgásban projekt. Vannak lehetőségek, de a diákok nem ismerik ezeket a lehetőségeket, egyszerűen nem tudnak ezekről és miután szinte nem tudnak semmit a diákok Európáról, és emiatt nem is érdekli őket Európa, nem tudják, hogy hogyan tudnák aktivizálni magukat, vagy milyen lehetőségeik vannak, és miután a fiatalok a, jelentik a jövőt, ezért tűztük ki ezt a célt, hogy megismertessük Európát jobban az európai középiskolásokkal. És szerettük volna a gyakorlati tudásszintet is emelni, szerettük volna a multiplikátor hatása is lesz ennek a projektnek, és nő az információ csere arról, hogy milyen lehetőségeik vannak csereprogramokkal nézve a középiskolásoknak. Elmentünk az iskolákba, és ott beszélgettünk a fiatalokkal, elmondtuk, hogy hogyan lehet más országba utazni, milyen csereprogramok léteznek, milyen lehetőségek, lehetőségek vannak. De beszéltünk az európai történelemről, az Európai Unió történetéről, az európai intézményekről is tartottunk előadásokat. Ezekkel az információkkal és gyakorlati ismeretekkel felvértezve a diákok képesek lesznek arra, hogy kisebb fellépéseket szervezzenek meg az iskolákban, és szeretnék megmutatni majd egy kis videófilmet egy nagyon szép példáról, egy ilyen szemináriumról. Fiatalokat szeretnénk tehát motiválni, és egyfajta lavina hatást szeretnénk elérni, hogy egymásnak adják tovább az ismereteket, a diákok számoljanak be a saját tapasztalataikról más diákoknak, így folyamatosan adják át az ismereteket. Kezdetben pénzhiányjal küzdöttünk, de azt rájöttünk, hogy nem ez a legnagyobb probléma. Azt akarjuk, hogy igen, egy kis időt szállj rá erre, és azzal már nagyon sok mindent megtehetsz. Nagyon sok ö, workshopot, előadást tartottuk, tehát sok nagy volt a PR tevékenységünk. Valóban elmentünk az iskolákba, a középiskolákba, és interaktív workshopokat szerveztünk, különböző játékokat, képzési programokat bonyolítottunk le. Ez az egyik kép egy ilyen képzésről, amelyen részt vettek a fiatalok. Már összeállítottunk egy csomagot, van egy rövid bevezető európai kérdésekről, és különböző játékokról, vitákról is beszámolunk, amiket fel lehet használni az iskolákban. A tréningekről, ezekről a programokról hazamentek a gyerekek, a diákok, és mondjuk két-három osztályban azután beszámolót tartott beszámoltak, elmondták, hogy különböző projektek hol tartanak, vagy hogy egyáltalán milyen programok léteznek, működnek. Itt van az a példa, amit szeretnék megmutatni önöknek. káros zene nem hallatszik, de legalább látják, hogy a diákok hogyan dolgoztak együtt. Itt 15 évesekről volt szó, ez Ütrechtben, egy hollandiai városban lévő iskola, Lengyelországban lengyel diákokkal is volt egy ilyen programunk, ugye az előbb sokat beszéltek itt a több nyelviség kérdéséről, tehát lengyelül és angolul, vagy spanyolul és németül is, de több nyelven is zajlottak a programjaink. Itt megpróbáltuk a sztereotípiák ellen is fellépni, ez az, amiket látjuk, hogy a gyerekek itt festenek különböző szlógeneket. Hát nagyon sajnálom, hogy itt a technika ördöge megtréfált, de azért remélem, hogy egy kis képet ki tudtak alakítani arról, hogy eh, hogyan zajlottak ezek a programok. Elmondhatom, hogy eh, csoda jó volt, motiváltak voltak a fiatalok, itt a pincében festettek a falra, kint álltak a biciklik, mutatta ez, hogy milyen lelkesek, mennyire érdeklik őket ezek a kérdések. Nagyon sok ötletük volt, meg akarták mutatni, hogy igen, minket ez érdekel, ez, amit megtanultunk, és most ezt be is akarjuk mutatni. Saját maguk gondolkoztak tovább, a tanárok segítségével és a többiek segítségével jöttek rá nagyon sok mindenre. 102-en vettek részt 19 országban az ilyen képzési programokon, azután ők elmentek a saját iskolájukba, és az interaktív workshopokon nagyon sok fiatalt elértek, sok fiatalhoz eljutottak ezekkel a programokkal. Persze időnként mondjuk egy 20 fős osztály előtt tartottunk prezentációt, amikor egy az egész iskola előtt, tehát nem tudjuk, hogy majd az, ezek az ötletek hogyan fognak megvalósítani, de az biztos, hogy ezen az európai játszótéren, ahogy ezt hívjuk, egyre több fiatal vesz részt ezekben a programokban. Készítettünk, írtunk például leveleket, meghívtunk embereket a vezetőségünkbe, és reméljük, hogy sikerül találkoznunk európai parlamenti képviselőkkel is, az intézmények képviselőivel, megnézzük, hogy hogyan tudunk információkat cserélni. Van a projektünknek egy weblapja, ezt látják itt most a képen, és a Facebookon is rajta van ez a kezdeményezés. Középiskolások így más országokbeli középiskolásokkal fel tudják venni a kapcsolatot, vagy más civil szervezeteknél dolgozó képzőkkel is kapcsolatot tudnak tartani. Nagyon köszönöm, hogy bíztak ebben a projektben, Európának szüksége van rád, az volt a címe még egyszer. Nagy öröm volt, hogy itt lehettem. Nagyon szép programot szerveztek meg a három díjnyertesnek. Még egyszer nagyon köszönöm a figyelmüket. Nagyon köszönöm, Hilde. Azt hiszem, ez egy nagyon jó kiegészítője a már létező ifjúsági parlamentnek, mert szeretnék emlékeztetni arra, hogy két ifjúsági parlament is létezik, ugyanabban az irányban mutatta a munkáit, de őket az EU finanszírozza, önöket pedig nem, úgyhogy valóban nagyszerű, amit elértek. Nagyon érdekes volt például a Comenius program, több lehetőségünk van a Comenius-on belül is, talán önök is tudnak ehhez kapcsolódni, és ebből talán némi pénz is fellelhető majd. Még egyszer nagyon köszönöm. Biztos vagyok abban, hogy egy nagyon jó közösséget hoztak létre, ami valóban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 Üdvözlök mindenkit! A fóliáim angol nyelvek lesznek, de én franciául fogok az anyanyelvemen beszélni, azt hiszem ez így természetes. Először is köszöntet szeretnék megfogalmazni azért, hogy itt lehetünk, és az Actea projektet szeretném bemutatni, ez egy egyetemi színházi európai fesztivál, ö, utcai művészeteket és a színházi tevékenységet öleli fel. Marie Térjé a nevem, a kommunikációs tevékenységet vagyok felelős a fesztiválon. Az Akteát 11 évvel ezelőtt indítottuk be, körülbelül akkor 10 fő dolgozott ezen a projekten, most pedig már több mint 30-an vagyunk, az Albi városának a mérnöki főiskolára származunk mindannyian, és mindannyian önkéntesen végezzük ezt a tevékenységet. Minden évben körülbelül 100 művész jelenik meg a fesztiválon, szinte Európa mindegyik részéről csatlakoznak hozzánk Albi városában, ők is mind szenvedélyesen imádják a színházat és Európát. Miből is áll az Akrea? Ez egy színházi fesztivál, amely két rész tevékenységből áll. Van az IN Fesztivál, ez igazi színházi tevékenységet ölel fel. Egyetemisták Európa szerte színházi tevékenységet végeznek, és eljönnek hozzánk évente. Először is egy francia darabot mutatunk be, utána pedig következik egy külföldi, mármint a franciához képest külföldi színdarab, és Kiki a saját anyanyelvén adja elő az előadását. A zsűrit pedig szakemberekből és amatőrökből állítottuk össze a fesztivál hete során megnézik a különböző darabokat, és abból kiválasztanak egyet, amely kiválasztott darabot újra előadnak a zárónapon. Ezen kívül van az off része is a fesztiválnak, amelynek a keretében ingyenes koncertet adunk, utcai művészeteket lehet nyomon követni, Albi utcáin, és a gyermekeket is megismerkedtük az európai kultúrával, amely egyfajta felfedezés lehet a számukra. Az Actea nagyon nagy jelenség nagyon megmozdítja, mozgatja Albi városát. Ugye ez egy dél-franciaországi város, mindössze 60 ezer lakossal, van egy mérnöki főiskolája és egy egyetemi kara. Következésképpen az ilyenfajta színházi tevékenység nagyon lendületbe hozza a várost, a fiatalokat, a gyermekeket, és a városnak a színe java megjelenik itt. Nagyon büszkék vagyunk erre a elismerésre, amelyet most kaptunk, a Károlyra gondolok, és ami egy, ami egy valódi elismerése a tevékenységünknek. Hogy hogyan is zajlik a fesztivál? Most a következőképpen. Minden egyes évben egy hetet szánunk erre a fesztiválra, mégpedig húsvét idején, mert hogy ekkor érnek leginkább rá a fiatalok, a gyermekek, nagyon sok család vakációra megy, így módon nagyon széles közönséget tudunk mozgósítani, olyanokat is, akik általában nem érdeklődnek az európai kultúra iránt. A csapatunk, ha hetente ülésezik, hogy úgy mondjam, októbertől februárig, nagyon intenzíven, pedig igazándiból áprilisban dolgozunk, akkor kell a logisztikai feladatokat megoldanunk, ugye különböző diákok, művészek jelennek meg nálunk, és jönnek Európa különbözői, különböző pontjairól, szállást kell nekik biztosítanunk, étkezéseket, rengeteg ugye, nyelvi kérdés is felmerül, és hát nagyon nagy bevetésekkel dolgozunk, dolgozgunk, mind a telefonálások területén, mind az internetes e-mailezésben. A színházi előadások egy igazi színházban kerülnek színpadra, és a belépő mindössze egy erős szimbolikus díjat kérünk, mert ezen az úton módon is szeretnénk nagyon széles közönséget elhívni a színházankba. Olyanokat is, akik általában nem szoktak színházba járni, semmilyen kulturális megnyilvánulásban nem vesznek részt. Őket most behívjuk a színházunkba, és felhívjuk őket arra is, hogy van lehetőség megvitatni a látott előadásokat, találkozni a diákokkal, a színészekkel, a publikum itten egy nagyon tartalmas eszmecserét folytathat. Ami pedig az Off Fesztivált részt illeti, ennek egy része Álbi városánban zajlik, ezen kívül az egyetemi karon, mert hogy így módon is az egyetemisták szélesebb körével is szeretnénk tartani a kapcsolatot, és a Szent Cecil negyedben többek között szintén jelen vagyunk, ez egy olyan negyede a városnak, ahol sokan megfordulnak, és itt találkozhatnak az általuk korábban nem ismert európai alkotókkal. A kisgyermekek, a gyermekek számára is külön programjaik vannak. Megkeresük a, az óvodákat, a napköziket is. Arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb gyerek megismeri a fesztivált, és még ha nem is mindent értenek a gyerekek az idegen nyelvekből, nem baj, azért látják azt, hogy itt színészek megjelennek, cirkuszi mutatványosok, zsonglőrködők, bohócok, és így módon lényegtelen, hogy nem is a francia nyelven nyilvánulnak ők meg. Kulturális tűzijátékról van szó, egy héten keresztül Álbiban az iskoláinkban befogadjuk azt a kb. 100 művészt, akik Európa különböző pontjairól jönnek, jönnek el hozzánk, vannak visszatérőek, vannak teljesen újak is, és vannak olyan művészek is, akik az előző évben például még felléptek, az idejében pedig mindössze csak azért jöttek, hogy érdeklődjenek, további embereket megismerhessenek. Mint mondottam, minden egyes színházi csapat az anyanyelvén játszik. Ebből adódóan ahhoz, hogy megértessék magukat eh, az általunk nem beszélt eh, nyelven, eh, bevetik teljes testüket, a gesztusaikat, a mimikát, és nagyon izgalmas azt látni, hogy a színészek mekkora tárházzal rendelkeznek ahhoz, hogy a rendezéseiken keresztül, mozgásaikon keresztül az üzenetet eljuttassák a díj számunkra egy nagy elismerést jelent, már pedig ez nagyon az örömünkre szolgál, mert nagyon hát nagy tevékenységet jelent, feladatokat jelent a számunkra egy ilyen fesztiválnak a felállítása. A tavaly évben pedig hát a válságnak az áldozataivá váltunk, a támogatások a vállalkozásoktól sokkal kisebb lett, mint a korábbi években. Gondoljanak arra, hogy étkeztetjük, elszállásoljuk a, a művészeket, és az Európai Uniós hozzájárult ahhoz, hogy olyan, olyan ö, társulatok is eljöjjenek tavaly évben, akik máskülönben nem tudtak volna eljönni. Az idei évben pedig meglepődtünk, mert hogy olyan társulatok is jelentkeztek, olyan diákok, akiket mi nem is kerestünk meg, csak hallottak a fesztiválunkról és a Károlyiról, és aztán ö, a Károlyi kapcsán szereztek tudomást a létünkről, és jelentkeztek, hogy ők is szívesen eljönnének előadni. Arra is gondoltunk, hogy néhány darabot azért lefordítassunk, mert az egész kisgyermekek számára az idegen nyelv gondot okoz, és talán, hogyha néhány kulcs ellemmel rendelkeznek arról, hogy miről szólnak a darabok, akkor ez segítheti őket. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Marie. Köszönöm szépen, Marie. Köszönöm szépen, Marie! Igazán a kreativitásnak a területén fantasztikus dolgot hoztak létre, és remélem, hogy így fogják ezt folytatni. Tehát akik jönnek majd önök után, mert hát a tanulmányokat remélem azért egyszer majd befejezik, úgyhogy lesznek majd utódok, és hát az École de Mintől, tehát a mérnöki főiskolától származóan jön egy ilyen kezdeményezés, az önmagában is fantasztikus, tehát az, hogy nem egy művészeti iskolától, főiskolától származik a kezdeményezés, úgyhogy nagy köszönet és jó folytatást. Most pedig Söpfe asszony kap szót. Jó napot kívánok! Dára Söpf vagyok, Németországból érkeztem, és nagyon büszke vagyok, mert a három nyertes projekt egyikét mutathatom be. Köszönöm szépen a meghívást. És most pedig a prezentációmra térek át, amelyről németül fogok beszélni. Oberkante Unterlippe az projekt neve, és ez több jelentést is hordoz, egy ökológiai ö, projekt, illetve hát a kutató ö, tanulás, ö, amit magában foglal, ö, Hollandiából, Magyarországról, Lengyel és Németországból érkező diákok közös projektje. Ez a cím a köznyelven azt fejezi ki, hogy betelt a pohár, és gyakorlatilag a hordó csordultig tele van, már-már ott tart, hogy túl csordul. Elsősorban a sűrűn lakott közép-európai országokban tudjuk jól, hogy a folyók gyakran elhagyják a medrüket, és tudjuk, hogy egy-egy árvíz mekkora katasztrófákat tud okozni. Ugyanakkor azonban egy egészen körülhatároló földrajzi területre is koncentrálunk, amikor ezt az elnevezést adtuk, hiszen a Rajna egyik mellék folyójáról kapta a címet, a Lippe folyómenti projektekre koncentráltunk. Az árvíz megelőzés azt gondolom, hogy a, az egyes közösségeknek is a feladata, de ezen túlmutatóan nagyobb közösségek feladata is. 2007. szeptemberében 12 diák, akik egy biológia szakkörben vesznek részt, a Konrad van Zöst gimnáziumban tanulnak, az említett holland, magyar, lengyel és német barátaikkal egyfajta terep tanulmányt hajtottak végre. Itt logális szintű válaszokat kerestek globális problémákra, és nyilván a globális dimenziót kell e tekintetben kiemelnünk. Nem csak azt sikerült bemutatnunk, hogy a globalizáció hatásai mindig lokális szinten is megmutatkoznak, és az egyes embert is érintik, hanem elsősorban megfelelően mederbe terelt társadalmi-szociális fellépést is igyekeztünk kikristályosítani. Nem csak arról van szó, hogy a globalizációtól való félelemre intünk, ez elől próbáljuk védeni az érintetteket, hanem hogy lépjünk közösen. Az árvíz védelem az iskolák közötti partnerségeken kívül persze más együttműködéseket is talpra állított. Ezzel a képpel is mutatnék rámutatnék a projektünk fontosságára, azt gondolom, hogy ezeknek a problémáknak a kihatásai egyértelműek, hiszen valahol kevés a víz, ezt mutatta az előző kép, de a másik oldalon ugye nagyon sokszor az a probléma, hogy túl sok a víz. Ez a két kép jelzi ezt. A Lippe folyó egy jó példa erre a problémára. Ez a folyó egyébként, amely a képen látható, is egy problémás terület, a renaturalizálás előtti állapotot látják ezen a képen. A következő képen látható az, hogy milyen módon fogtak hozzá a Lipe folyó hát, szabályozásáról. Itt további képek láthatók a munkálatokról, nagyon meredek partokat alakítottak ki, amelyek egyébként bizonyos madárfajtáknak, a jégmadár, illetve az egyes fecskefajtáknak a kiváló fészekrakó helye. Ez pedig már a renaturalizáció utáni kép, ami azt mutatja, hogy egyre jobban ki tud teljesen nagyobb mederben tud haladni ez a folyó, korábban ugye nem tudott sem jobbra, sem balra terjeszkedni ez a természetes víz, és ez vezetett egyébként az árvízhez. A mostani kép eh, azt mutatja, hogy eh, tulajdonképpen természetes eh, sodrása van már a folyónak, és természetes mederben halad. A következőképpen a projektünk egyik kulcsfontosságú célkitűzésének eredménye is mutat, látható. Megnéztük, hogy milyen a halálomány. Különböző halakat találtunk. Most kimaradt egy fólia, A fehér gólya újra felbukkant ezen a területen, miután sikerült rehabilitálni ezt a folyót, korábban nem bukkant már fel a fehér gólya, és azt gondolom, hogy ez a visszaállás, ez a rehabilitáció, tehát jó irányba halad. Ugyanez igaz a tűz vitakötőkre, amely egyébként nem honos Európában, és az, hogy megjelent ez a tűz szitakötő is a, a globális felmelegedésnek tudható be. A következőképpen láthatók azok, akik részt vettek egy szimpóziumon, amit mi rendeztünk meg az iskolánkban, láthatók a résztvevők, illetve azok szülei, akik a projektben részt vettek, politikusok is ellátogattak, illetve minden értekelt. Ezen a képen pedig látható, hogy egy pódium beszél megtartottunk, ahol nagyon fontos kérdések kerültek felvetésre, és azt is megtárgyaltuk, hogy hogyan képzeljük el a jövőt, egész Európának milyen szerepe lehet ebben a tekintetben, milyen félelmeink vannak, tekintettel a klímaváltozásra. Közösen megfogalmaztuk a követeléseinket, ezek többek között a következők a túlzott folyószabályozás, és gondolok itt a folyóknak a kiegyenesítésére fejeződjék be, az a régebbi szabályozásokat pedig próbáljuk meg orvosolni, hiszen a re, folyók rehabilitációjával, renaturalizációjával megelőzhető az árvíz. Itt pedig láthatják az összes résztvevőt, akik a projekten dolgoztak velünk, Köszönöm szépen, igazából ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmüket. Vielen Dank, Lara. Köszönöm szépen, Lara. Azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet, hogy fiatalok a, megpróbálják orvosolni a szüleik, nagyabb, nagyszüleiknek a hibáit, hiszen szinte megerőszakolták a folyókat, amikor szabályozták őket és hát három dolgot én is említenék. Egyrészt megpróbáljátok ugye bár már módosítani nem lehet ezeken a, az állapotokon, de kimutatjátok, hogy mekkora az érdeklődés ezzel a témával kapcsolatban, és hogy szükség van a renaturalizációra. És az pedig, hogy ez határokon átnyúlóan történik, azzal, hogy felhívjátok a figyelmet, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, hogy nem szükségszerű minden egyes folyónak a kiegyenesítése, ez is nagyon lényeges. Annak idején a Bundestagban emlékszem, hogy volt egy problémánk, egy ugyanilyen folyó szabályozási témában, éppen ezért az akkori tapasztalataimra támaszkodva mondhatom, hogy nagyszerű ez a projekt, nagyon jó, hogy fiatalok nekiveselkednek az ilyen területeknek, és fellépnek európai polgáriként. Ehhez kapcsolódva mondom, hogy amikor ilyet elindítanak, egy-egy ilyen projektet elindítanak, akkor gondoljanak egy olyan európai projektre, amely az európai diákoknak a, az önkénteseit gyűjti össze, Európa 46 országára terjed ki ez a program, és ezért van lehetőség, ahol talán az, amit elkezdtek kisebb keretben, kiteljesítsék és nagyobb volumenű támogatással még több embert vonjanak be. Köszönöm szépen még egyszer mindhármójuknak, hogy itt voltak. Kívánom, hogy továbbra is megmaradjon a kedvük, a az elkötelezettségük, hiszen ez a mi érdekeinket is szolgálja, de az önök jövője szempontjából is nagyon fontos, hogy az Európai Unió ennyi jó kezdeményezés birtokában haladhasson előre. Köszönöm. No, az elnök asszony kikapcsolta a mikrofonját. Bízom abban, hogy a koordinátorok ülésén elhangzottakhoz, amely tegnap estén került megrendezésre, elfogadják, és amennyiben ez így van, akkor Fiszász úrnak meg is adnám a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! A szocialista csoport nevében Almedia asszonynak kellene igazából erről beszámolnia, de megállapodtam velül, hogy a javaslatot én terjesztem elő. Spanyolország látogatása, Katalónia látogatása a téma. A katedrálisok, melyek a világörökség részei lennének a látogatás tárgya, egy előkészítő megbeszélést tartanánk. Nyilván felmerült az a kérdés, hogy esetleg más spanyol régiókat is felkeressünk, meglátogassunk. Mégis úgy gondolom, hogy a spanyol képviselőket is megkérdezzük itt a szakbizottságban. Amedia asszony, illetve Médiándán képviselő, illetve jó magam is spanyol kollégaként azt mondjuk, hogy nem bánjuk, hogy a San Sebastiánban látogassunk el, hiszen ez az egyik legszebb spanyol város, de ha mindenképpen el akarnak látogatni az én városomba, akkor azt is elmondhatom, hogy nálunk is nagyon sok a látnivaló. Eh, pues una, hacer una propuesta de nuevo. Hát szerintem érdemes lenne talán egy új eh, eh, ötletet is előterjeszteni. Elnök, sokat gondolkodtunk erről tegnap, megalapítottuk, hogy nagyon sokszor jártunk már Barcelonában, tavaly is jártunk ott, és ezért talán nem lenne elvetni való felvetés az, hogy egy más helyre is elmenjünk. Éppen ezért ezt a javaslatot tehát már megbeszéltük, és mm, szavaztunk róla, de ha gondolja, akkor itt a szakbizottságban is kerítsünk sort a szavazásra. 2016-ban San Sebastian valószínűleg Európa kulturális fővárosa lesz, tehát ezért is érdemes volna elmenni. Az nyilvánvaló, hogy Barcelona mindig ö, is ö, olyan hely volt, ahova szívesen ellátogatunk, de el kell mondanom, hogy az utolsó két ciklusban mindig Barcelonába mentünk, és ezért lenne jó, hogyha a másik spanyol javaslatnak adnánk helyt, hiszen Spanyolországnak ugye soros elnökségi tiszte is lesz, úgyhogy San Sebastián támogatnánk azt szeretném kérni, hogy ne ragaszkodjanak annyira a Barcelonához, mert tegnap este nagyon alaposan megbeszéltük ezt, úgyhogy erről a javaslatról kellene szavaznunk. Insisto en que se debo... Na most azért én hagy húzom alá a barcelonai jelölést, mert hogy ez a javaslat nem is, ugye Spanyolországtól származik, hanem egy frakciótól, a liberális frakciótól ö, született az a javaslatot, hogy Szent Sebastian legyen, és nem a, mi frak, nem a mi részünkről hangzott el ez a javaslat, nem Spanyolország részéről, hanem Takula úr vezette fel Szent Sebastiannek a nevét, természetesen nagy tiszteletem Takula ö, úr iránt mindig megnyilvánul, de azt hiszem, még a döntés előtt meg kellene hallgatni Badiászony és jó magamnak a szavát is, ő is ugye spanyol, és végül is nekünk lesz a feladatunk megszervezni ezt az utat, ezért fontosnak tartom, hogy hallassuk hangokat, nem tudom támogatni ezt a javaslatot. Na, das téma. Szüzem? témában szeretne felszólalni? Ezzel kapcsolatban? Jó, na, mondom még egyszer. Tegnap este döntöttünk, most a szakbizottságnak kellene szavaznia. Hannibal asszony tegnap ott volt. Ha úgy kívánják, akkor ezt a pontot még egyszer napirendünkre tűzhetjük, és mondhatjuk azt, hogy jó, Spanyolország lesz a látogatás színhelye, ezen belül pedig a városról később döntünk. Nekem azt mondták, hogy a spanyol kollégák is eh, egyet tudnak érteni az előterjesztéssel, ezért javasoltam a mostani szavazást. Egyébként elmondanám, hogy ebben a eh, szakbizottságban nagyon sok katalán, sőt, hát kizárólag katalán képviselők ülnek, és ezért lenne jó, hogy máshová is ellátogassunk, és nem azért, mert én még nem jártam más helyen. Miután kiderült, hogy San Sebastian lenne a látogatásunk célpontja, én támogattam ezt a felvetést, tehát igennel fogunk szavazni arra, hogy Spanyolországba menjünk, azon belül pedig a várost, mint konkrét célállomást később határozzuk meg. A tegnapi jegyzőkönyvvel kapcsolatban van-e valakinek még hozzá szólni valója megjegyzése Boris Önnek tegnap, vagy a tegnapi jegyzőkönyvvel kapcsolatban van hozzászólni valója, vagy a koordinátori üléssel kapcsolatban szeretne? Köszönöm. Köszönöm szépen. A meghallgatással kapcsolatban, a szerzői jogokkal kapcsolatos meghi, meghallgatással kapcsolatban van egy javaslat. Ugye ez egy nagyon fontos téma, ön pedig elnök asszony már szólt erről. A kérdés akkor az, hogy 2011-re halasztjuk el ezt a meghallgatást? Mert úgy gondolom, hogy kicsit korábban sor kellene erre kerítenünk, ezért szerettem volna tudni, hogy mi a helyzet ezzel elnök. Hát 2011-ről én nem tudok, csupán annyi került megállapításra, hogy a jogi szakbizottság és a mi bizottságunk közösen szervez majd egy meghallgatást. Közösen is kell megszerveznünk ezt a hearinget, lehet, hogy még más szakbizottságot is felkérünk a koordinációra, hiszen ez egy eléggé